Nous allons commencer notre euh, réunion. <coughs> Oui, on va faire. Donc je vous souhaite à tous euh, la bienvenue. Mindenkit szívélyesen üdvözlök az ülésünkön. Nagy örömmel találkozom ismét önökkel hosszú távollét után, szeretném felhasználni az alkalmat arra, hogy megköszönjem a kollégáknak, azoknak, akik helyettesítettek engem itt, az elnöki posztán, Stifler asszony, Krető asszony és Deva úr. Köszönöm. Nous allons commencer notre... Elkezdjük az ülést mégpedig a napirendi pontok elfogadásával. Két módosítási kérelem érkezett a napi rendünkhöz. Záradél úr előadó kérésére az aktával kapcsolatos szavazást június 4-re halasztottuk, és ez nem okoz gondot, mert az INTA bizottság erről június 20-án fog szavazni. Punga előadó úr kérésére azt javaslom, hogy fűzzük hozzá a napi rendünkhöz a szavazást az ő jelentés tervezetéről. A tanács határozati javaslata a 2001-822 határozat módosításáról, mégpedig a tengeren túli területek és országok társulására vonatkozó határozatról van szó, és ez azt jelenti, hogy támogatni kívánjuk a Szent Bertalan szigetek európai státuszának megváltoztatását. Ez 2012. január 1-én állt be, és ez a sziget Perem régióból Tommá, tengeren túli ország és területté változik. Ha ezzel egyet értenek, akkor elfogadtuk a napi rendet. Most pedig az április 23-24-i ülés napi rendjét, vagyis annak a jegyzőkönyvét fogadjuk el, hogyha van ehhez a jegyzőkönyvhöz megjegyzés, akkor kérem, hogy a titkárságnak jelezzék, ha nem, akkor elfogadottnak tekintsük a napi rendet, bocsánat, a jegyzőkönyvet. Most pedig 2012. Más, április másodiki koordinátor ülés ajánlásainak és határozatainak elfogadása az ajánlások és az ott hozott határozatok az önök dossziéjában találhatók, hogyha van megjegyzésük az ülés eredményével kapcsolatosan, akkor kérem, hogy az ülés előtt jelezzék ezt a titkárságnak. Frank van Eck uh, úr feltett egy kérdést az Európai Bizottságnak, mégpedig a kongói választások uh, részbeni finanszírozására vonatkozóan Fan, Frank van Hecke urat nem látom. Másodszor hiányzik már abból az alkalomból, hogy ezt a kérdést a bizottságnak fel kívánja tenni. Én azt javaslom, hogy ezt a kérdést írásba tegye fel a bizottságnak, majd pedig a bizottság írásban válaszoljon neki, és ossza meg velünk a választ, a titkárság pedig körbe fogja adni a bizottság válaszát. Köszönöm, most pedig a következő pont 2409-es irányelv módosítása. A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátaival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációja, 2409 per LK irányelv és a 2714 per LK bizottsági irányelv módosítása. Fiona hol asszony, az ECON bizottság részéről az előadó. Ez az átláthatósági irányelvre és a meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásai, konszolidált pénzügyi kimutatásai és a kapcsolódó beszámolók témára vonatkozik. A cél az, hogy az átláthatóságot növeljük és az adókikerülést csökkentsük. Azt javaslom, hogy ezt a két pontot az ötös és a hatos egyszerre vitassuk meg. Ez az irányelv tervezet sok civil szervezet és a parlament számos kérése alapján hosszú munkával készítették el. Fiona Hall. Köszönöm, elnök asszony, és nagyon örülök, hogy egy témakörben tárgyaljuk az 5-ös 6-os pontot, mert ennek nagyon jó javaslatnak tartom. Különösen érdekes a szakbizottság részére az számíteli irányelv 9. fejezete, amely, amely, amelyre az átláthatósági irányelvben is hivatkoznak. A Juri az illetékes szakbizottság mindkét a, a a, a, a, A, ahogy a kollégák látták már az e-mailből, amelyet körbeküldtünk a DEVE tagjainak, a többi véleményező bizottság felgyorsította az ütemtervét azért, hogy június végén a júriban szavazhassanak, bár még nem egyértelmű a döntés. Ez azt jelenti, hogy nagyon szoros az időrend, és a módosítások határidejét holnap délben kell megjelölnünk, hogyha jól értettem. Eh, hadd mondjak egy kis eh, tájékoztatást, hogy önök is tudják, az eh, olaj, gáz és ásványanyagok exportja fejlődő országokból származik, és több milliárd eurót adóbevételt eh, termelhet, amelyet eh, fejlesztésre lehet fordítani, de nagyon sok fejlődő ország eh, nem igazán, nem igazán sikerült hatalmas er-, erőanyag forrásait így kihasználni. A Nigéria és hasonló országok sokkal kevésbé stabilak, és sokkal jobban függnek ezektől a forrásoktól. Kevés az információ arról, hogy ezt a bevételt az kormányok miként használják fel, amelyeket a kitermelő iparágaktól szereznek, azért tehát, hogy elősegítsük az ipari átláthatóságot, eh, el kell érnünk, hogy az állampolgárok elszámoltathassák kormányaikat az innen származó bevételekről. Az ilyen országok állampolgárai az, eh, azután amelyek fejlődésleg rosszul állnak, de a nyersanyagokban gazdagok, jobban felügyelhetik a felhasználását ezeknek a forrásoknak. Jelenleg a szabályozások nem várják el, hogy a vállalatok beszámoljanak a kormányoknak az ilyen bevételeikről, és ez jelentős bár, bár az ország adóbevételének hatalmas szeretét jelenti, különösen az nyersanyag gazdag országokban. 2007 óta az Európai Parlament javaslatokat próbált elérni, hogy ezeket az információkat közé lehessen tenni. 2012. októberében a bizottság javaslatot nyújtott be, hogy az átláthatósági irányelvet módosítsák, és e, hogy ennél fontosabb módon az, a számviteli irányelvet is módosítsák. Az volt a javaslatuk, hogy minden e, fakitermelő és e, kitermelő iparág az, e, az EU-ban, valamint az EU-ban nem felsorolt ország, tá, társaságok is közé tegyék bányászati és e, fakitermelési e, e, terveik eredményeit. Ezáltal a civil társadalom és az állampolgárok nem csak betekintést ten, nyernek a korrupció ellenes harcba és e, e, ezen források felhasználásába, de a beruházások is jobb áttekintést e, nyernek a kockázatos iparágokról és a, ezen iparágak finanszírozás. Ez ki fogja egészíteni a már rendelkezésre álló információkat a kitermelő iparágakban. A javaslat EU szinten követi az amerikai Dodd-Frank 2010-es törvényt. A Dodd-Frank törvény azt, azt írja elő, hogy az, az amerikai kitermelő iparágak, amelyeket a tőzsdén jegyeznek, tegyék nyilvánossá befizetéseiket, a definíciót az Amerikai Egyesült Államok adta meg. A bizottsági javaslatodnak nagyon örülünk. Véleménytervezetemben azonban javasoltam néhány területet, ahol egy kicsit messze mehetnénk, és további javításokat eszközölhetnénk. Hadd nézzem, hadd tekintsünk át ezeket a módosításokat. A négyes módosítás a szállítást és az export, exportot is beviszi a kitemelőiparágok tevékenységeiben, tehát nem csak a feltárás és kitermelésről van szó, hanem, ez, hanem a szállításról és az exportról, hiszen ennek jelentős hatása lehet a helyi közösségekre. Az ötös módosítás meghatározza a projekt fogalmát. A bizottság javaslatában a projekt alapvetően egy olyan dolog, mindenképpen be kell vonni az éves beszámolóba országos szinten azon te, területekben, ahol ez a kitermelés folyik. Ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim. A bizottság meghatározása le, ugyanis lehetővé teszi, hogy az egyes tá- vá- vállalatok különféle jelentési módot fogadjanak el, és ennek eredményeképp a meghatározás nem igazán használható. Olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol nem tudjuk az azonos eredményeket összehasonlítani. Azt javaslom tehát, hogy a projektet úgy határozzuk meg, amelyre um, szerződés fog, vonatkozik, amely révén a társaság adófizetés kötelezett lesz minden országban, ahol működik ahol ilyen adófizetés kötelezettség másféle alapon áll elő, az jelentést annak alapján kell elvégezni. Ez használható lesz a fejlődő országokban is, amelyek azt várják a vállalataiktól, hogy az egyes országok földrajzi területein folyó kitermelés vonják jelentéstétel alá, de ennek a meghatározásnak az az előnye, hogy azokban az országokban, ahol nem ez a rendszer van érvényben, rugalmasságot alkalmazhatunk a befizetésekben különféle alapok szerint. Azt szeretném elérni, hogy egy olyan definíciót kapjunk, amely a szegény, de elő, gazdag országokban is használható, de olyan országokban is, mint Kanada és Ausztrália, ahol egészen más az ez jelentéskötőjételi közeledtség, tehát olyan definíciót szeretnénk elfogadtatni, ahol, ami mindenhol használható. A 6-tól 9 tartó módosításokban számos olyan kérdése foglalkozom, amelyek kifizetés hatáskörével foglalkoznak. Azt javaslom, hogy az országra vonatkozó jelentéseket szélesítsük ki, hogy azok minden ágazatra vonatkozzak, és ne csak a kitermelőiparágakra. Ezt azért teszem, hogy mivel az egyes frakciók árnyék előadóival is beszéltem, és tisztában vagyok, vagyok azzal, hogy nagyon sok frakció úgy gondolja, hogy itt tovább léphetünk, és koncentrálhatunk a a fakitermelő és nyersanyagkitermelő iparágakra. El akartam gondolkodni azon, amelyet a kollégák mondtak az én jelentésemben, és ezért akarom kiterjeszteni a hatáskört. Azt gondolom, hogy önök el fogják fogadni ezt a módosítást. Emlékszem, hogy az ön, ön 2017 es jelentésében elnök asszonyon azt mondta, hogy az országra lebontott jelentés nagyon fontos a varábagokban, és felidézte, hogy ugyanilyen jó lenne minden ágazatban e, így, el, így lehetne erősíteni a globális jókormányzást. Azért, hogy az adóelkerülést e, elérjük. Az országrakokra lebontott kiegészítő információ is nagyon fontos. Azt is javasoltam, hogy további részleteket foglaljunk be a jelentésbe a bizottság javaslata mellett. A kifizetések felfedése önmagában nem elég arra, hogy megmutassuk, hogy az ország befizeti a saját részét, különös aggodalommal a fejlődő országokra és az OECD országokra. Az adóelkerülés a fejlődő országokban sokkal nagyobb költséget jelent, mint, amely, mint amennyi segítséget kapnak. A 18-as módosításban azt javaslom, hogy a jelentés térjen ki a további pénzügyi információkra és országokra lebontva, net forgalom, mennyiségek, adó előtti bevétel, alkalmazottak száma, annak érdekében, hogy semmi, ne hagyjunk semmiféle jogkézagot. Hiszek abban, hogy a projekt lebontás is nagyon fontos, ezért a kitermelő iparágak vállalatainál el kell érnünk, hogy a jelentéstétel a projektek alapján történik. Ez, ez derül ki a 9-es módosításból. Azt javaslom, hogy a fizetésre vonatkozó jelentéstétel országonként az éves pénzügyi beszámolóban történjen meg. Ez nagyon fontos, eh, hogy a beruházások, beruházók megkapják a számviteli eh, jelentéseket és információt. Van még néhány dolog, amit, eh, amire felhívnám az önök figyelmét. A 17-es módosítás az úgynevezett lényegességi küszöbértékkel foglalkozik, amely megmutatja, hogy mely vállalatoknak kell a befizetéseiket közzétenni. Erről nagyon sokat vitatkoztak a különféle parlamenti szakbizottságok. Azt javaslom, hogy a kifizetéseket akkor mutassák be, hogyha az meghaladja 15 ezer e, eurót, ami egy nagyon alacsony érték ahhoz képest, hogy más szakbizottságok mit javasoltak. De hogyha ismerjük a fejlődő országok helyzetét, tudjuk, hogy a 15 ezer euró ott már nagyon sok pénz, és hogyha például egy helyi közösség projektjéről beszélünk, például tegyük fel Afrikában, az a pénz gyakorlatilag elég lenne ahhoz, hogy hatalmas korrupciót idézzen elő, akkor, hogyha nem teszik közé megfelelő módon. Nekünk a fejlesztési szakbizottságban az a feladatunk, hogy e, ezeket az összegeket lefedjük és nyilvánosságra hozzuk. Tárgyalnunk kell persze más szakbizottságokkal, amelyeknek lehet, hogy más lesz a véleményük. Végül a mentességek kérdésében csalódottan láttam, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a jelentéstételi közeledtségül azon, a, azon vállalatok mentesüljenek, ahol számos tanulmány mutatta, hogy nincs e, bizonyíték arra, hogy ilyen törvény létezne bármely országban, és ez lehetőséget e, ad arra, hogy további korrupciós törvényeket hozzanak létre. A Dodd-Frank sem te, tesz lehetővé ilyen kivételeket, nekünk sem lenne szabad. Végül szeretném megköszönni az árnyékeladók munkáját a többi ö, frakcióból, hiszen nagyon kevés idejük volt a munkára. Nagyon sokat segített, nekünk a korá- segített nekem a korábbi ülés, folytatjuk az együttműködést, amely számomra is nagyon segítőkész volt. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. La parole. Köszönöm szépen. Isabel Lövini a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Fiona Holnak is ezt, ezeket a csodálatos jelentéseket. Szargentini asszony a zöldek árnyék jelentéstevője, de Isztambulban van ma egy nagyon fontos migrációval foglalkozó konferencián tart előadást, úgyhogy én helyettesítem. Gratulálok Hol asszonynak a kitűnő jelentéshez, és teljes mértékben támogatjuk. Egyetértünk azzal, hogy a projekt alapú jelentéstétel elősegíti az átláthatóságot és a helyi közösségek az őket érintő projektek esetén látják, hogy hogyan generálódik egy projekt, és hol fejeződik be. Szeretnénk elkerülni a kiskapukat. Azt is üdvözöljük, hogy az előadó a kivételeket, mentességeket törölni akarja. A Dodd-Frank törvény az USA-ban nem ad erre módot. Fontos ez a jogszabály a korrupció, korrupció ellenes harcban, és az EU-nak sem szabad ösztönzéseket biztosítani ebben az irányban, ahogy Hollasszony is mondta. Ami pedig a lényegességi küszöböt illeti, üdvözöljük azt, hogy ez benne legyen az irányelben, és ne úgy, ahogy ezt a bizottság javasolta delegált aktusok segítségével a küszöbértéket alacsonyan kell tartani, ahogy azt az előadó javasolta. A másik pedig, hogy mi lenne a megfelelő összeg, erről még el kell gondolkodni. A mi elnökünk, Éva Zsoli asszony saját kezdeményezésű jelentést készített 2011 márciusában, ezt is vegyük figyelembe, ami pedig az adózás előtt és utáni profitot, hasznot illeti, ezt is fel kell tüntetni, az adókikerülés elkerülése véget. Ami a különböző szakterületeket, illeti, én már például a halgazdaság, a halászat területén felhívtam a figyelmet erre a problémára. Néhány ország lakossága számára a halászat rendkívül fontos, és ennek ellenére a kormány annak biztosítja a halászatot, aki a legjobb árat kínálja fel. A hal, a halászat. A hal elméletileg megújuló erőforrás, de hogyha túlságosan is kitermelik, akkor én ezt szinte kitermelő iparnak nevezném, akkor a készletek elfogynak. Pedig igen fontos protein forrásról van szó, és az élelmiszerbiztonság szempontjából is fontos. Kérdésem van az előadóhoz. Jól értettem-e, projekt alapú jelentés tételt javasol elő a kitermelő iparok esetén, és a halászati engedélyeket a hosszú, a nagy távolságban lévő területeken is lehetővé teszi. Szerintem ez hasonló a kitermelő iparhoz a kitermeléshez például, szeretném megkérdezni, hogy ezt a definíciót belevenné a jelentésbe az előadó. A zöldek elégedettek a jelentéssel, az előadó irányvonalával is. Néhány módosítást tettünk azért, hogy erősebb legyen a megfogalmazás, vagy világosabb legyen az anyag. Ez az egyik legfontosabb lépés ahhoz, hogy a korrupció és a az adókikerülés ellen harcoljunk. Hatszor nagyobb a csalás Afrikában, mint a segély összege. Éppen ezért együtt kell harcolnunk, ezért és az ambiciózus szöveget kell támogatnunk. Elnök, köszönöm. Én is hozzászólok. Köszönöm az előadónak, Fiona Holnak igen jelentős munkáját, és az, hogy a szöveg hatáját kiterjesztette az összes iparágra. Üdvözlöm a küszöbértéket, mert ez, ha jól emlékszem, megfelel a pénzmosás elleni harc egyében megszabott küszöbértéknek. Ez összefügg, van egy kérdésem. A szöveg csak a kormányoknak kifizetett összegekről beszél. Ön szerint nem túl restriktív ez, mert vannak helyi hatóságok, vannak nemzeti társaságok, amelyek szintén kaphatnak kifizetéseket, Gabonra gondolok, Nigériára, ahol állami vállalatok közvetlenül kaphatnak kifizetéseket. Felteszem a kérdést, nem kellene-e kiterjeszteni ezt, és nem kellene bevezetni a kötelezettséget, hogy a kormányoknak, a helyhatóságoknak, a vállalatoknak, vállalkozásoknak, másoknak között összes kifizetést be kelljen jelenteni, mert könnyű megkerülni ezt a rendeletet, hiszen a magánszemélyeknek történő kifizetésekről nem beszél. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném Önt újra üdvözölni itt körünkben, miután némi kis utat tett, de nagyon örülök minden esetre, hogy újra itt van velünk. Szeretnék gratulálni Fiona Holnak, amiért kiváló jelentést készített, fején találta a szöget sok probléma esetében, és a módosítói és megjegyzései nagyon is relevánsak és fontosak. Egyetlen egy gondolatot fűznék hozzá, amikor a különböző vállalatok beruháznak a fejlődő országokban, néha a következőképpen járnak el, szereznek egy engedélyt, hogy például egy lyukat fúrjanak a földben, vagy egyebek, és a kormány azt kéri tőlük, hogy cserébe, az engedélyezésért, engedélyeztetésért cserébe valamilyen projektet támogassanak, vagy részt vegyenek benne, például iskolát építsenek az adott területen, de sokszor ez korrupcióhoz is vezethet. Adott esetben előfordulhat, hogy az adott iskolát nem úgy építik meg, ahogy kellett volna, és lehet, hogy a pénzek végül egy miniszter zsebében kötnek ki. Nem tudom tehát, hogy a kolléganő elgondolkodott-e azon, hogy ezt a koncepciót hogyan lehetne ennek az átláthatósági keretnek a hatája alá bevonni, úgy, ahogyan az jelen pillanatban működik. Ricardo Cortés Lastria, vous avez la parole. Ricardo Cortés úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szívélyesen üdvözlöm Önt és a szocialista frakció nevében szeretném Hólasszonyt üdvözölni a kitűnő jelentés alkalmából. Azt hiszem, hogy ennek a parlamentnek meg kell, kellett tartani ezt a vitát itt, és az én frakciómnak az a véleménye, hogy projektről projektre meg kell nyilatkoznia, tehát eh, itt a parlamentnek, és projektről projektre kell kérnie például a kifizetések nyilvánosságra hozatalát, amikor az állami hivatalokról van szó. Ezek az információk kulcsfontosságú tájékoztatást adhatnak, és az állampolgárok megtudhatják, hogy mi is történik ezekben az országokban, amelyek szegények, de közben természeti kincsekben gazdagok. A nagy átláthatóság a jobb kormányzással függ össze. Az ön kitűnő jelentős, jelentése az összes gondot orvosolja, és nagy hiány van, amelyet így ma is sikerül átfedni. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Kalina Simanov úr képviseli az Európai Bizottságot. Asszony, asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kalina Simanov vagyok a e, piaci főigazgatásoktól. Az, e, a könyvteli irányelvvel foglalkozunk, és az országokra lebontott e, beszámolókról. Köszönöm a jelentést és a vele folytatott munkát. valamint az bizottság javaslatára adott véleményét. Néhány dologra szeretnék rávilágítani, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Ezek közül az egyik az, hogy a bizottság olyan ágazatokra koncentrál, amelyek nem megújuló forrásokkal foglalkoznak. Mondták, hogy más forrásokkal is lehetne foglalkozni, de, de jelenleg nincsenek elég adataink arról. Ezért koncentráltunk ezekre az iparágakra, hiszen ezeket lefe, lefedi az Egyesült Államok törvénye is, valamint az IT rendelet is. Ezért arra szeretnénk rámutatni, hogy a bizottsági javaslatot nagyon sok munka ö, alapozta meg. Próbáltunk egyensúlyt teremteni az átláthatóság, a jó kormányzás között, ez volt a legfőbb célunk de szeretük volna elkerülni azt, hogy az európai vállalatokat hatalma, nagy hátrányba eh, helyezzük. Azt gondoljuk tehát, hogy eh, a részletek szintjén, amelyet a bizottság a jelentéstételi követelményekben meghatározott, eh, elegendőek lesznek a adatközléshez. Önök tudhatják, a tanács sokkal konzervatívabb álláspontot fogadott el, ezért szeretnénk kompromisszumot elérni, és a járhatótat elérni ezen a, ebben a szakaszban, erre a két ágazatra koncentrálva, hogy nehogy túl, túloljunk a célon, hiszen nagyon sok ellenállásba ütköztünk, bár nagyon sok támogatást is kaptunk a hatáskör kiterjesztése miatt. Az adóelkerülés témájában a bizottságnak kétségei vannak, hogy vajon ez lenne a legjobb eszköz a probléma felszámolására. Ez egy elszámolási eszköz, egy könyviteli eszköz, és szerintünk egy ilyen irányelvben nem tudunk foglalkozni az adóparadicsomokkal, az adóelkerüléssel. A következő mondanom a kormányzati szinten érvényes. Fontosnak tartjuk azt, hogy országokra lebontva jelenjenek meg az adatok, de helyi önkormányzatok vagy nemzeti vállalatok szintjén is, amelyek ezeket a befizetéseket eszközlik, hiszen igaz, igaz az, hogy számukra is, hogy a helyi közösségek számára nagyon fontos az adat. A projektre való lebontás nagyon fontos a bizottság számára, nagyon sok véleményt kaptunk a bizottságtól is, tanácsos, hogy bontsuk le. Igyekeztünk megtartani ezt a részt, mert szerintünk ez a javaslat szíve lelke, így tudunk elérni a legnagyobb átláthatóságot. Köszönöm szépen! Merci. Köszönöm szépen. Olaszonynak visszadom a szót, hogy vonja le a konklúzióit. Köszönöm az összes megjegyzést. Néhány pontra szeretnék visszatérni, ami a halászatot illeti. Teljes mértékben megértem, hogy miért lenne kívánatos ezt megtenni. Azért, hogy tudjuk, milyen kifizetéseket kapnak a különböző kormányok. Első reagálásom az, hogy nehéz lehet ez, ezt megtenni ezen irányelven belül, mert a nagy tőzsdén szereplő vagy nem szereplő cégekről van szó, és nem tudom, hogy a halászati engedélyek vonatkoznak-e olyan cégekre, amelyek az említett kategóriába tartoznak. Ezen még engodolkodom, meglátjuk, hogy mi az előremutató út a másik az önkormányzatoknak kifizetett pénzek. Deva úr beszélt erről, is a bizottság és egyetértek, de a kormány a 36-os cikkben szerepel ennek a definíciója, bármely nemzeti, regionális vagy helyi hatóság egy-egy tagállam vagy harmadik ország esetében lehet ez egy lehetséges, hogy minisztérium ellenőrzi ezt a hatóságot. Ez azt jelenti, hogy megvan az alapunk arra, hogy a helyi önkormányzatokat és az egyesületeket is belevegyük a szövegünk hatája alá. Másik megjegyzés, kifizetések, természetbeni juttatások. Ez a kilences módosításban benne van. Igaz, hogy azok a projektek, amelyekről itt szó lehet, szintén korrupcióra adhatnak módot, például, hogyha iskolaépítésről van szó, és itt pénz szivároghat át a az önkormányzati képviselők zsebébe. Másik módosítás, nagy vállalkozások, vállali, állami vállalatok a kitermelőiparban specifikus projektek esetében még a természetbeni juttatásokat is kell, hogy jelezzék, és nyilvánosságra kell hozzák. Tehát természetbeni juttatás itt szerepel, és ebben benne vannak a különböző esetleges kenőpénzek, vagy ajándékok, amelyek itt szóba jöhetnek az említett hatóságok részére. Végül pedig, ami a az átláthatóság és az EU cégek hátránya vagy előnye összefüggéséről, az kettő közötti egyensúlyról van szó. Nincs arra bizonyíték, hogy átlátható cégek ne kapnának megbízásokat. Például vannak nagy cégek, amelyek még most is elnyeltek koncesziókat Angolába, pedig eleget tesznek az átláthatósági szabályoknak, vagyis lehetséges a normák betartása, ez a példa is mutatja. Köszönöm. Köszönöm, Hol asszony, a munkát és a kommentárokat. Bizonyára tudja, hogy a Dán elnökség szeretné ezt a szöveget megszavaztatni, mégpedig az elnöksége befejezése előtt, és ezért június 4-én fogunk szavazni erről a véleményről. Éppen ezért a módosítások leadásának határidője holnap 12 óra. Most pedig megvizsgáljuk a következő napirendi pontokat, pontunkat, mégpedig hetes pont az európai szomszédsági támogatás eszköz létrehozása, Négy nagyon fontos véleménytervezetünk van az AFET részéről. A külső felépés finanszírozása, az európai szomszédság eszköz, a stabilitási eszköz, a harmadik országokkal való partnerségi eszköz, végül pedig a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozatala, tehát 7, 8, 9, 10-es pont, ezeket egymás után fogjuk megvizsgálni. Először Deva úr anyagával kezdjük az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz tárgyában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyosan látták, hogy a véleménytervezetemben erről a nagyon fontos eszközről öt módosítást javasolok az AFET-nek a jelenlegi javaslattal kapcsolatosan. Ezek főként azzal függenek össze, hogy a megfogalmazást erősíteni szeretném a fejlesztés és a rehabilitáció között, továbbá pedig a szegénység elleni harcra vonatkozó célkitűzések erősítése és célkütézés. Nem szabad megfeledkeznünk arról, mennyire fontos a jólét növelése amikor a szegénység elleni harcról beszélünk. Abszurdnak tartom, hogy a szegénység elleni harcról beszéljünk, anélkül, hogy a vagyon megteremtéséről, vagy a jólét fokozásáról beszélnénk. Az az érzésem, hogy a minimalista megközelítés, ami, ab, ami ö, a mi megközelítésünk jelen pillanatban talán a legrealisztikusabb is, nevezetesen, hogy minél kevesebb módosítót nyújtsunk be, hiszen akkor legfornószínűbb, hogy az AFET figyelembe is veszi javaslatainkat. Szeretném röviden bemondani, bemutatni, hogy miről is szólnak a javaslatok, illetve a módosítások. Az egyes módosító az egyes cikkel kapcsolatosan arról szól, hogy a szegénység visszaszorítása ra vonatkozó javaslat lenne a legfőbb megközelítésünk. A 3 hármas és négyes módosító a 2-es és hetes cikkre vonatkozik. Ezen módosítások célja, hogy erősítsük az összefüggést, illetve a kapcsolatot a szegénység elleni harc és a fejlesztés között, főként abban az esetben, amikor válsághelyzet vagy katasztrófa következett be. Ekkor ugyanis hosszú távú támogatásra van szükség, és fontos felhívni a figyelmet a jólét növelésének vonatkozó javaslatokkal, és az ötös módosítóban öm, hasonló megfontolások vezéreltek. Emellett 2000 20. december 31-e lenne a határidő. Érdekelne a bizottság véleménye is a véleménytervezettel kapcsolatosan, és természetesen a kollégák véleményére is kíváncsi vagyok. Jelen pillanatban felülvizsgáljuk a delegált, illetve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, valamint a többet többért elvet. Jelen pillanatban tehát a jelenlegi eszköz időtartamának kellős közepén vagyunk, miközben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos aggodalmakat is vizsgáljuk. Érdekelne tehát az önök véleménye ezen kérdésekkel kapcsolatosan. Monsieur Norbert Neusser, vous avez la parole. Ja. Norbert Neusser. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is örülök, hogy újra itt üdvözölhetjük Önt a szakbizottságunkban. Ami Deva úr véleménytervezetét illeti. A frakcióm részéről teljes mértékben egyetértettek önnel. Jelen pillanatban sok-sok technikai fogalom révén próbáljuk biztosítani azt, hogy a jövőben gyorsabban tudjunk segítséget és támogatást nyújtani. Úgy gondolom, erre nagyon nagy szükség van, különösen, hogyha szemügyre vesszük, hogy a déli szomszédság keretében az arab tavasz révén mekkora szükség van erre. Az ottani emberek türelmetlenek, azt várják tőlünk, hogy konkrét intézkedéseket foganatosítsunk az EU részéről. Úgy gondolom, ezek az eszközök lehetőséget biztosítanak arra, hogy cselekvőképesek legyünk, és a körülményeknek megfelelően tudjunk cselekedni. A more for more, vagyis a többet többért elv, illetve a koncepció mindenképpen üdvözlendő, ez azt jelenti, hogy ha jó, jó irányba mennek a dolgok, akkor gyorsabban és nagyobb mértékben támogatunk. De a kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy kevesebb támogatást nyújtunk, hogyha a fejlődés alacsonyabb mértékű, mint ahogyan elvárjuk, ez egy olyan kérdés, amelyet mindenképpen tisztáznunk kell, hiszen hogyha teljesen kivonjuk magunkat a felelősségünk alól, akkor az vég, végül nem segít az érintetteken. Szeretném megemlíteni, hogy jónak tartom a déli partnerséget bevonni az EU-Afrika stratégiába, és úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó célkitűzések és a nemzetközi többoldalú környezetvédelmi megállapodások rendelkezéseit bevonni ezekbe a partnerségi kapcsolatokba mindenképpen fontos, hiszen ezáltal új válaszokat találhatunk az éghajlat változás elleni küzdelemben. Továbbá jónak tartom a sürgősségi segítségnyújtás, az újjáépítés és a további fejlesztési célok összekapcsolását. Úgy gondolom a közép-hosszú és közép- és hosszú távú támogatást kell a figyelmünk középpontjába helyezni. A civil társadalmat is említi a szöveg, Részt vettem a strukturált párbeszéden az elmúlt hetek folyamán, és sok-sok bírálatot hallottam a helyi hatóságok részéről, akik úgy érzik, hogy a civil társadalmat előnyben erős, előnyben részesítjük. Úgy gondolom, mindkettőre szükség van. Szükség van a civil társadalom újjáépítésére, de a helyi hatóságok támogatása esetében a decentralizáció révén tudjuk a demokratizálódást előmozdítani, és ez egy nagyon nagy esély a számunkra, és ezáltal természetesen hatékonyabban tudunk segíteni, támogatást nyújtani. Számunkra fontos, hogy mi fejlesztésügyi szakbizottságként a DCI-ból származó pénzeket nem erre a szomszédsági eszközre szeretnénk fordítani, és azt hiszem, hogy Déva kolléga módosításai nagyon realisztikusak a megközelítésüket tekintve, így az AFED bizonyosan támogatni fogja őket. Mi a magunk részéről a kettes cikkel kapcsolatosan még egy kisebb módosítót beszeretnénk nyújtani. Itt a fenntartható gazdálkodásról van szó, valamint a természetes erőforrásokról. Így például az ivóvíz és a tengeri erőforrások felhasználására is szó esik ezekben. Köszönjük szépen, Deva úr, egyébként teljes mértékben támogatjuk az ön jelentését. Görensz úr, általános dologgal kezdeném, már magától értetődő, hogy Deva úr jó jelentést készít, nem is képes arra, hogy rossz jelentést készítse. Nem azt mondtam, hogy te nem vagy képes úgy általában elvégezni valamit, hanem rossz jelentést nem tudsz készíteni. Ami a DC-t illeti, és az előttem szólót, más eszközök finanszírozására ez nem alkalmas, pedig most éppen erről van szó, mert eh, ahogy a szólás mondja, Pétert levetköztetjük azért, hogy Pált felöltöztessük, hiszen az Erasmus eh, esetében alkalmazzuk. Nem ellenzem, hiszen valahonnan pénzt kell szerezni, de hogy világos legyen a dolog, szeretném tudni, hogy melyik részt fogják fejlesztési célokra fordítani egy olyan eszköz esetében, amelyről most vitatkozunk. A bizottság jeleznie, hogy hány százalékot fordítanak fejlesztési célra, vagyis olyan célokra, amelyek jogosultak a fejlesztési támogatás elnyerésére. Mert ezt majd felhasználom ahhoz, hogy a jövő fejlesztési menetrendje elnevezésű jelentésemben akkor erre hivatkozzak. Elnök, a bizottságnak adom a szót. Andreas, András, Jakob, Jakab András talán képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Andrew Jacobs vagyok az Európai Bizottság részéről. Nagyon szeretném megköszönni az előadónak a jelentéstervezetet, és megköszönném a bizottság tagjainak is véleményüket. Ami a szegénység eh, csökkentésének kérdését illeti, eh, csak hogy az EU nagyon erősen elkötelezett abban, hogy vezető szerepet vállaljon a szegénység világszintű eltörlésében. Épp ezért eh, szántunk pénzügyi eszközöket erre a célra. Más szóval a fejlesztési együttműködési eszközre, a DCI-re és az Európai Fejlesztési Alapra. Ahogy önök is tudják, mindkét eszközről éppen most folynak a tárgyalások, és jó ütemben haladnak a parlamenttel és a tanácssal is. Ami a szomszédsági és az új európai szomszédsági eszközt illeti, a szegénység csökkentés nagyon fontos cél többek között. Ezért említettük már a saját kezdeményezésű jelentésben a 2.2-es D cikkben a szegénység csökkentését, de nem ez az egyetlen célkitűzése a régiónkban, hiszen a szom, szomszédos országoknak van sajátos, vannak e, sajátos igényeik, amelyekkel foglalkozni kell, és amelyek túlnyúlnak a szegénység felszámolásán. Ahogy önök is említették, a 21-es, az alapszerződés 21-es cikke meghatározza az EU általános külügyi kapcsolatok általános célkitűzéseit. A fenntartható gazdaságok elősegítését határozza meg azzal a célral, hogy a szegénységet felszámolják. Ami a szomszédsági eszközt illeti, az egy a saját kezdődésű jelentés 1-es és 8-as, 1-es bekezdése 8, az alapszerződés 8. Cik, cikkére hivatkozik, amely meghatározza a szomszédainkkal fenntartott különleges viszonyunkat. A 8-as cikk képezi az alapját az európai szomszédsági politikának és a saját kezdeményezésű jelentésnek is. Ami az ön módosítását illeti a kettes cikkre vonatkozóan, az a véleményünk, hogy az ön kiegészítése már tartalmazza a szöveg eredeti formájában. A szöveg fel, megtervezésekor és az folyó vitákban próbáltuk e, elkerülni a karácsonyfa megközelítést, azaz, hogy túl sok célkitűzést aggasszunk a gazdaság teremtésére. Próbáltuk korlátozni a célok számát annak érdekében, hogy ne terjedjen ez ki oldalakra amelyeket mi megfelelőnek tartatunk, hiszen e- ez a lista soha nem lehet kimerítő. Ami a hetes cikket életi, az a véleményünk, hogy hova, hova, hivatkozni kéne a válság utáni támogatásra, és beszélni kéne arról is, hogy a kedvezményezetek ellenállását fejlesztjük annak -e, um, Például most válság utáni támogatáson foglalkozunk Líbiában, és az a véleményünk, hogy óvatosan kell eljárni azzal a megfogalmazással, amely a hosszú távú fejlesztési tevékenységre vonatkozik, hiszen partnerországainkban nagyon gyakran a válság utáni támogatás nem, feltétlenül eredményez hosszú távú fejlődést. Líbiára gondolok itt, ahol hosszú távú fejlesztési támogatás helyett válság utáni támogatást nyújtunk. És végül pedig a szabályozás határidejét illetően ez egy horizontális kérdés, amely vonatkozik a rendelettervezet minden részére. Ezt a módosítást tehát együtt kell kezelni a többi eszközökre vonatkozó javaslatokkal, aggódunk a határidő hatását illetően, akkor, hogyha addigra nem tudjuk véglegesíteni a tárgyalásokat az új rendeletről, meg kell akkor vizsgálnunk, hogy mi történik az akkor folyamatban lévő projektekkel, akkor, hogyha a rendelet hatályát veszti, mielőtt a projektek véget érnének. Ami pedig a kérdését illeti vál, válaszolnunk kell a saját kez, kezdeményezési jelentése. Erre szeretnék kis, kicsit később visszatérni, miután megvizsgáltam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Merci beaucoup. La parole est de nouveau à monsieur Deva. Ismét Deva úrnak adom meg a szót, hogy vonja le a konklúziókat. Köszönöm, elnök asszony. Igen fontos megjegyzést hallottunk arról, hogy többet többért, kevesebbet kevesebbért. A többet többért ösztönzés alapú, amikor a fejlesztésről beszélünk, a kevesebbet kevesebbért ez nem működik, mert van egy olyan küszöb, ami alá nem mehetünk. Akkor a legszegényebb embereknek nem adunk semmit egy országban? Morális szempontból rá kell jönni arra, hogy lehetnek olyan országok, amelyek nem eh, ismerik el a mi emberi jogi, demokrácia, jogállamiság, jókormányzás szabályainkat, de mégsem tudjuk alkalmazni a kevesebbet kevesebb elvet, mert hogyha kevesebbet adunk, akkor eh, kiéheztetjük ezt az országot, amely amúgy is már sebezhető. A többet többér, ennek is eh, lehetnek fokozatai, a az ösztönzőket illetően. Sárl nagyon nagy lelkű a dicséretében, de szeretném elmondani, hogy a szakbizottságunk titkársága nagyon nagy segítséget adott nekem a jelentés elkészítésében. Ami a bizottságot illeti, azt mondják, hogy a szegénység csökkentési szabályt nem lehet itt alkalmazni. 60 milliárd eurót tudunk alkalmazni évente, és ez az összeg áll rendelkezésre arra, hogy ezt egy milliárd ember között osszuk szét. Most nem szükséges matematikai doktorátus ahhoz, hogy ezt az osszást elvégezzük. Ez 16 eurócentet jelent naponta egy főre és összeget. Van-e itt valaki a teremben, aki el tudná nekem mondani, hogy napi 16 eurocenttel sikerül-e a szegénységet felszámolni? Természetesen nem. Akkor beszéljünk arról, hogy ez a 16 cent semmire nem jó, ez a mostani állapotot tartja fenn. Inkább struktúrákat kell létrehozni ahhoz, hogy 1,60 vagy 2 eurót keresenek naponta, és ne tegyünk ellens, egyenlőségjelet a között, hogy pénzt adunk, és ezzel a szegénységet csökkentjük. A pénz küldése az egy eszköz ahhoz, hogy ezek az emberek ennek az összegnek a többszörösét tudják valahogy megteremteni naponta. Elnök, köszönöm. Emlékeztetek arra, hogy a módosítások leadásának határidője május 30. szerda 12 óra, és erről a véleményről június 19-én szavazunk, az AFET pedig eh, június 9-én szavaz a saját jelentéséről. Most pedig harmadik országokkal való partnerségi eszköz a következő pontunk. Gereros Szálom úr az előadónk. Meg is adom neki azonnal a szót, hogy vezesse be a jelentését. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, elnök asszony. Nagyon örülök én is, hogy újra itt van nálunk a szakbizottságban ön politikai karrierjének egy nagyon izgalmas időszakát élte. A választási kampány során Franciaországban harcolt az önök által képviselt eszmékért. Önt ez időben Stifler asszony helyettesítette, aki azonban nagyon lojális volt intézményi értelemben a szakbizottsági munkája során. Köszönöm tehát mind az ő, mind az ön munkáját. A véleménytervezet, amelyet elkészítettem, elsősorban elismeri azt, hogy ha megnézzük, hogy ez az új eszköz hogyan is kellene, hogy működjön, és hogy hogyan is hívják ezt az új eszközt, azt láthatjuk, hogy nem csak terminológiai változásról van szó, hanem minőségi változásról is. 2013-ban ért véget az előző eszköz, amelynek az volt a neve, hogy az ipari országokkal folytatott együttműködés, valamint a más magas jövedelmi országokkal folytatott együttműködés eszköze. Mi most partnerségi eszközről készítünk véleményt, az együttműködésre irányuló partnerségi eszközről. Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább a globális politikai és kereskedelmi eszközök állnak az új eszköz középpontjában. Ennek az oka a következő. Csupán 7 év múlt el ugyan, 2007 óta, amikor hatályba lépett a legutóbbi eszköz, Mindeközben azonban a világban sok-sok minden történt. A legfontosabb esemény mindenképpen az volt, hogy új nemzetgazdaságok léptek porondra, Kína, Brazília, India és mások, és ezek az országok nem csak a kereskedelmi kapcsolatokban, hanem a politikai szintéren és a stratégiai kapcsolatokban is nagyon fontos szerepet játszanak világszerte. Globális szereplőkről van tehát szó, amelyekkel az Európai Uniónak együtt kellene működnie, és nem csak a kereskedelem terén, és nem csak a fejlesztés politika területén. A gazdasági válság következményei az évek során abban mutatkoztak meg, hogy romlott a gazdasági helyzet az Európai Unióban is, és ez természetesen az együttműködési politikánkat gyengítette. Mindeközben megváltoztak a globális kihívások is világszerte. Az éghajlat változás okozta aggodalom némileg csökkent, illetve csökkent annak az intenzitása, hogy mennyire foglalkozunk ezzel a kihívással. Egyes országok ugyanis a gazdasági válságot veszik ürügyül, hogy csökkentsék az intézkedéseket ezen a téren. Továbbá a migrációs áramlatok is változtak, ami az irányukat illeti. És egyre inkább aggódunk az élelmiszer, ellátás biztonsága és a világ népességének élelmezése miatt. Ezen háttér előtt az Európai Bizottság azt javasolja, hogy egészen konkrétan a kereskedelemre összpontosítsunk, és a kereskedelem külpolitikai vetületére ezen belül. Ezzel a dokumentummal az Európai Bizottság az EU 2020 stratégiát szeretné támogatni, mégpedig a bilaterális és a régió közötti együttműködés révén a piacokhoz való hozzáférés kell javítani a bizottság szerint, újabb esélyeket kell teremteni a beruházások és a vállalatok számára. Déva urat bizonyosan megörvendezteti az a tény, hogy a bizottság szeretné javítani a vállalatok és vállalkozások esélyeit, és ettől függetlenül a bizottság szeretné az Európai Unió láthatóságát is növelni világszerte minden tekintetben. A bizottsági javaslat észszerű. És a külügyi szakbizottság, amely illetékes az ügyben, mindig támogatta a bizottsági megközelítést, és az INTA szakbizottság szintén így tett, ez ugye magával a tartalommal függ össze. A mi feladatunk az, hogy a fejlesztéspolitikai vetületeket megvilágítsuk e- e- ennek az új eszköznek a tekintetében. Én, mint ahogyan elmondtam, mindenek előtt a fejlesztés politikai perspektívát szeretném erősíteni, és ezáltal kiegészíteni a szélesebb megközelítést, amely mind a kereskedelmi, mind a fejlesztésügyi elemeket tartalmazza. Véleményem révén főként arról szeretnék gondoskodni, hogy az érintett országok közötti különbségeket jobban vegyük figyelembe. India, Brazília, Kína kikeveredtek a szegénységből, pontosabban több millióan ki tudtak kerülni a szegénységből ezekben az országokban, de még, még mindig több száz millióan élnek szegénységben ezekben az országokban. Hatalmasak a különbségek tehát. A generációkat, a régiókat választják szét ezek a különbségek, és nagy különbségek mutatkoznak meg a nemi hovatartozás szerint is az oktatáshoz való hozzáférésben. Ezért tehát fontos figyelembe vennünk azt a tényt, hogy az átlag jövedelem nagymértékben növekedett ezekben az országokban, de továbbra is sok embert élint ezen társadalmakban a szegénység. A különbségek elleni harcot kell továbbra is a, szak, a jövedelembeli szakadék elleni harcot kell továbbra is a munkánk középpontjába állítanunk, és természetesen az Európai Unió alapelveit is mindeközben meg kell védenünk. Továbbá fontos, hogy ezt valamilyen módon összhangba hozzuk a fejlesztési együttműködés legfőbb eszközével is. Ezen felül az elfogadott intézkedések végrehajtását is figyelemmel kell kísérni, és az Európai Parlamentet tájékoztatni kell, továbbá fontos, hogy a hangját is hallathassa a politika végrehajtás, politikánk végrehajtása során. Támogatjuk mindenek előtt a magángazdasági szereplők részvételét és a fejlesztési együttműködésben, mindeközben azonban természetesen figyelmet kell szentelni a munkavállalók jogainak és a különböző környezetvédelmi előírások betartásának és, és más alapelveknek, amelyeket ö, mi meg szeretnénk védeni itt a szakbizottságban. Hangsúlyoznám továbbá, hogy ezen a téren és másutt is mindig hangsúlyoznunk kell, hogy az Európai Unió intézkedései kiegészítik a tagállamok intézkedéseit ezen a téren. Itt ugyanis jobb, hogy az Európai Unió, mint egész foganatosít bizonyos intézkedéseket, ahelyett, hogy a különböző tagállamok külön-külön cselekednének. Ezért a külügyi szakbizottságban tevékenykedő kollégákat szeretném kérni, hogy támogassák ezt az európai hozzáadott értéket, hiszen ez a hozzáadott érték akkor válik igazán világossá, amikor értékeljük, hogy az Európai Unió milyen intézkedéseket is foganatosított. Ezért ezzel a vélemény tervezettel mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy fontos a jövőben az intézkedéseink értékelése, főként ami az eszköz gyakorlati megvalósítását illeti. Mint ahogyan mondtam, a világ nagyot változott, ez az eszköz egy kicsit másként strukturált, mint az, amely korábban érvényben volt, lényegében a kereskedelmre és a globális külkapcsolatokra irányul az eszköz. Azt hiszem a Fejlesztésügyi Szakbizottságnak még van teendője. Itt fontos, hogy módosítókat nyújtsunk be, és ezáltal tegyük világos, hogy milyen fontos a magunk számára. Köszönöm. Görens. Most pedig Görenc úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy nagyon kevés az időm, mert 18.30-ra Luxemburgba kell érnem egy kerekasza beszélgetése, így nem tudom megvárni a bizottság válaszát. Gerero úr bevezetésével kapcsolatosan feltendő kérdésemre. Szerintem folyamatos értékelésre van szükség abban az esetben, amikor ezt az eszközt használjuk fel bizonyos fellépések finanszírozására. Rendben, szeretném tudni, mivel ez a vita szorosan kapcsolódik arra, hogy hogyan tegyünk különbséget a, a jövőbeli fellépések esetén. Mi lesz a, az alkalmazása az új partnerségi eszköznek? Milyen módozata lesz ennek. A jövőbeli fejlesztési menetrendről is szeretnék tájékoztatást kapni ezzel, összekapcsolat, ezzel kapcsolatosan. A bizottság néhány köztes vagy közepes jövedelemmel rendelkező ország esetében le akarja állítani a finanszírozást és az új partnerségi eszköz azért még lehetővé teszi a bizottság számára a pénzek folyosítását, Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben a folyósítás a fejlesztési támogatással összefügg, mert akkor ez ellentmond a differenciálás említett elvének. Másik kérdés, Latin Amerikában ezt már alkalmazzák olyan országok esetében, amelyek a DCI-t hasznosították a mostani finanszírozási időszakban. A következő a kérés, ezek az országok, feltörekvő országok a jövőben ne kapjanak fejlesztési segét, hanem a háromoldalú együttműködésbe vegyenek részt, amelyben az EU a donor, a feltörekvő ország szolgáltatást nyújt, és egy fejlődő ország pedig kedvezményezett. A kérdés az, hogy a bizottság a jövőben hogyan kívánja finanszírozni az ilyen műveleteket. A háromoldalú együttműködést a dc ből finanszírozza majd? Akkor is, hogyha a pénz a közepes jövedelemmel rendelkező országokban fog tranzitálni, ahol kizárt a fejlesztési segély és az ilyen műveletekben ki fogja játszani a vezető szerepet? Ez volt a második kérdésem. Másik, már feltettem ezt a kérdést a bizottságnak, de választ nem kaptam mindez idáig. A jövőben a bizottság elkötelezi magát arra, hogy korlátozza az adományokat, a segítséget, és csak technikai támogatást nyújt a közepes jövedelemmel rendelkező országoknak. Köszönöm, Deva úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon tisztelem Enrikét és véleményét. Nagyon figyeltem arra, arra, amit mondott az imént. Nagyon fontos dolgot mondott. A jelentésben a harmadik országokkal foglalkozó partnerségi egyezményekben rengeteg filiz, filozófiai és tudást csatornáztunk be, amelyet nekünk a szakbizottságban vagy a bizottságban nincs igazán időnk megvizsgálni. 1960 és 90 között a fejlődő világ csak szegényebb lett, nem lett gazdagabb. A fejlőd, fejlett világ viszont gazdagabb lett. 1990-től 2012-ig a fejlődött világ tovább fejlődött, és még gazdagabb lett. A fejlett világ és a fejlődő világ viszont szegényebb lett. Senki sem elemzi, hogy, hogy az elmúlt húsz évben a fejlődő országok miként fordíthatták vissza ezt a relatív hanyatlást, és ön komparatív előnyt lát, a, én nem tudom, hogy miben. Az elmúlt hónapban Brazília e, leelőzve az Egyesült Királyságot, az a világ ötödik legnagyobb gazdasága e, lett, megtették. Nagyon sok latin-amerikai ország közepes jövedelmi országá vált. Kelet-Ázsia, az ázsiai kistigrisek eh, már korábban elérték ezt a eh, pozíciót. A legutóbbi gazdasági jelentések szerint Afrika, az afrikai növekedés hatalmas, az afrikai országok közül néhányan nagyon gazdagok és fejletek lesznek, hamarosan közép, közepes jövedelművé válnak. Mi történik tehát? Mi működik ezekben az országokban? És mi történik velünk, akik nem lettünk gazdagabbak? Akik nem fejlődünk ennyire, hanem ők fejlődnek. Ki elemzi az egyes eseteket? Hogy mi történik a fejlődő országokban, amelytől ezt a hatalmas növekedést elérhetik? És milyen tanulságot vonhatunk le ezekből az esetekből, amelyeket a saját országainkban alkalmazhatunk, amelyek nem növekednek ennyire? a jelentésnél túlnyúló vitát érdemelne ez a kérdés, de nagyon időszerű a javaslat, hogy próbáljuk megérteni azokat a tényezőket, amelyektől Brazília nagyon szegény országból eh, az Egyesült Királyságoknál gazdagabb országá vált. Mi mozgatja Kína, Kína 300 eh, millió lakosát, vagy Tanzániát, vagy más afrikai országokat, amelyek gazdag országá válnak. Tanzánia hamarosan lekör, lekörözi Brit- Nagy-Britanniát, de mi az, ami ott működik? Melyek azok a tényezők, amelyek ö, bá, szándékosan vagy véletlenül bejöttek? Én nem tudom. És milyen más tényezők vannak, amelyek a, szándékosan vagy véletlenül mit rontottunk el? amelytől Spanyolországban olyan magas a munkanélküliség. Miért nincs fejlődés Dél-Európában? És miért nulla a fejlődés Nagy-Britanniában? Jó, pénzügyi válságon megyünk át, de ennek nem sok köze van a gazdasági fejlődéshez. Nem tudom a választ, de ezt a jelentést és más adatokat fel kell használnunk arra, hogy megérthessük a tényezőket, amelyektől egyes dolgok működnek. Én természettudós vagyok, ilyen fogalmakban gondolkodom. Nagyon örülnék, hogyha bizottságban, vagy valahol a parlamentben megpróbálna megmagyarázni nekem, hogy a Brazília és latin, egyéb latin-amerikai országok a teljesen lehetetlen, reménytelen esetekből közepes jövedelmi országá váltak. Mi történt ott? Köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt, mondja az elnök. A Madame Auger, du service d'action extérieure. Uzsi asszony kap szót a külügyi szolgálattól. Kérem, hogy a partnerség eszközről számoljon be. Köszönöm szépen, Alice Matthews vagyok uh, a külügyi szolgálattól. Uh, együtt dolgozom a bizottság uh, fejlesztési eszközökkel foglalkozó hivatalával. Szeretnék néhány szóban válaszolni, amit az elnökség és a képviselők elmondtak, válaszolnék is néhány kérdésre, bár nem megyek bele a részletekbe a módosításokról, amelyeket önök javasolt, javasoltak, amelyek nagyon jól tükrözik a szakbizottság prioritásait. Felidézném a partnerségi egy, egy, e, e, egyezmény javaslatait, és így válaszolni általánosakban azokra a kérdésekre, amit feltettek. A partnerségi egység egy javaslat csomag, amelyet a kollégium nyújtott be múlt decemberben, kiegészítve a e, tavalyi több, több éves pénzügyi keretet, és ennek a csomagnak az új eleme az új partnerségi eszköz, amely külügyi eszköz lesz annak érdekében, hogy az EU érdekeit képviseljük globális szinten. A korábbi ipari országok, amelyek földrajzilag korlátozottak. Az a célja ennek az e- eszköznek, ahogy az előadó is elmondta, hogy az EU politikának külügyi stratégiáit e- erősítse, mint a 2020-as stratégia, ideértve a klímaváltozást, az energiabiztonságot, környezetvédelmet, és fokozza az EU jelenlétését nemzetközi szinten. A partnerségi eszköz tehát kiegészíti a DCI-t, a fejlődő országok eszközét a szegénységcsökkentési célokkal, de ezen, ezen túlnyúló eszköz, kérdésekkel is foglalkozik olyan országokban, ahogy a erő, előadó is mutatott, amelyek fontos szerepet játszanak a nemzetközi szintéren. A DC-t kiegészítve a partnerségi eszköz nemzetközi szinten segíti elő az értékeinket, amelyek korábban nem voltak lehetségesek. Tehát egy űrt tölt be ez az eszköz. Az a lényege, hogy hatékonyan foglalkozunk olyan országokkal, amelyek stratégiai jelentőségűek az EU érdekeiben, szakpolitikai párbeszédet folytathassunk velük, ezért azt várjuk tőle, hogy központi szerepet játszom majd az EU kapcsolatainak elősegítésében stratégiai partnereinkkel, mint Brazília, Oroszország, Kína, India, de már létrejött kapcsolatokban is, Kanada, Egyesült Államok, Japán, Koreai Köztársaság és más országok esetében. A partnerségi eszköz, ha úgy tetszik, nem segélyeszköz, nem, nem helyettesíti a e, ilyen eszközöket, és nem is azt a logikát követi. Nem finanszírozni akarjuk az infrastruktúrás projekteket, ez egyértelművé válik, amikor megnézzük a pénzügyi e, keretet, ami csak töredéke a DC-nek, a partnerségi eszköznek és a csatlakozási előtti eszközöknek. Azonban óvatosan meg kell vizsgálni a hozzáadott érték kérdését, mert az elvezet ahhoz, amit az előadó és egy képviselő is mondott. Fel kell idézni ebben az összefüggésben azt is, hogy a közepes jövedelmi országokban, amelyek eltérnek a klasszikus fejlődési mintáktól, meg kell nézni ennek az eszköznek a megvalósítását, akik regionális programokat hajtanak végre, és jogosultá válnak az ilyen támogatási eszközökre, nem maradnak ki tehát. Ez összefoglalja azt, hogy mi a mi, állás, mi álláspontunk, és remélem, hogy a felvázott kérésekben sokat sikerült válaszolnom az önök által feltett kérdésekre. E, kíváncsi vagyok, hogy az AFET mit, mit szól ehhez a javaslathoz. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Gerera úr kap szót azért, hogy zárja be. Köszönöm szépen. Két e, kérdés csoportot hallottunk. Az egyiket a bizottsághoz intézték, majd volt egy másik, amely tudományosabb jellegű volt, vagyis hogy lehetséges az, hogy a kevésbé fejlett országok gyorsabban fejlődnek, míg a fejlett országok lemaradoznak. Szerintem a gazdaságfejlődés történetéből kellene merítenünk azok, akik lemaradtak, de emberi, természeti erőforrásokkal rendelkeznek, és piaci lehetőségeik vannak, gyorsabban fejlődnek, mint azok, amelyek már elértek egy bizonyos fejlettségi szintet. A déleurópai országok a 80-as, 90-es években fejlődtek, a kelet-európai országok is most éppen növekedőben vannak. Nos, ez olyan elmélkedés, aminek valóban értelme van. Deva úr azt mondta, hogy kár, hogy nincs ma olyan gazdasági szakértőnk, aki komparatív eh, fejlődési tanulmányt tudna készíteni ezekről a régiókról. Brazília lehagyja az Egyesült Királyságot most, a gazdaság szintjét, illetően lehet, hogy az EK számára ez nyugtalanító, deprimáló, de azért a brazilok kevésbé jól élnek, mint a britek. Amikor Tanzánia lehagyja majd az EK-t, akkor majd feltehetjük valóban ezt a kérdést. Nous allons Erről a véleményről május 15-én fogunk szavazni, vagyis május 15-ig kell leadni a módosításokat, szavazás június 4, az AFET pedig július 9-én fog erről szavazni. Térjünk most át a tízes pontra, mégpedig a stabilitási eszközre. Christian Dantreda, az előadó nincs itt, mert Bukarestben van, de Ponga úr volt olyan kedves, és elvállalta azt, hogy bevezeti ezt a jelentést. Kérem szépen, hogy legyünk gyorsak, mert én miattam bizony késlekedünk itt a napirendünkkel. Köszönöm, asszonyom, felolvasom azt, amit A Breda úrért. A stabilitási eszköz kulcsfontosságú az együttműködés szempontjából válsághelyzetben. Ez a legutolsó eszköz, amelyhez folyamodunk. Ezt csak akkor alkalmazzuk, amikor politikai válság vagy valamilyen természeti csapás a fejlődést veszélyezteti. Ez elsősegét jelent vészhelyzetekben és a harmadik országok fejlesztési projektjeit segíti. Preda úr elmondta, hogy a rugalmasságot kívánja a bizottság fokozni, hiszen ez a fő jellemzője az említett eszköznek. Preda úr három megjegyzést szeretne tenni. Egy jövőbeli emelés az eszköznek, megfelelő finanszírozás hosszú távon, majd a szövegbe való bevétele annak a rendelkezésnek, amely a pénzügyi alkalmazási intézkedésekre vonatkozik, és az eszköz értékelésére. Preda úr a az eszközt több mint 40%-kal szeretné emelni, ez több mint 3 milliárd eurót jelent, de ez nem elegendő ez a növelés ahhoz, hogy az EU fellépéseit finanszírozza az eszközön belül. Ahhoz, hogy több fellépés legyen a konfliktusok csökkentésére, az erőszak mérséklésére az átmeneti időszakban. Ehhez az EU-nak a költségvetését jelentősen emelnie kell. Másik, ami az EDS összetevét illeti és a finanszírozást, a úr elmondja, hogy a, az EDS finanszírozásának több mint 50%-át a bizottság rövidtávú akciókra kívánja fordítani. Ez megfelelő a vészhelyzetre, de a szövegben nincs a hosszú távé fellépésekre vonatkozó elosztás. Ezek krízis után aktuálisak, és más eszközökből nem lehet finanszírozni az említett fellépéseket. A hosszú távú projektek erősítik az együttműködést válság után harmadik országokban, ezért Preda úr azt javasolja, hogy legyen minimál, minimum 20% fordítva az EDS-en belül a 4-es és 5-ös cikkben szereplő fellépésekre. Preda úr úgy gondolja, hogy ezt a finanszírozást kísérje intézkedés, amely a külső pénzügyi eszközök koherenciáját segíti, azért, hogy hatékonyan lehessen finanszírozni az EDS keretében elindított projekteket. Hogyha ezeket a rendelkezéseket nem lehet belevenni a dokumentumba, akkor a mi bizottságunknak kellene ezt felkarolnia egyéb eszközök felülvizsgálatakor. Például úr úgy gondolja, hogy legyenek speciális rendelkezések a szövegben az éves programokra, speciális programokra, pénzügyi végrehajtás jegyében. Ha a cél az, hogy az erdélyest egyszerűsítsük, akkor ez ne úgy történjen, hogy kevésbé átláthatóak legyenek a végrehajtási intézkedések. A javaslatban specifikus intézkedéseket szükséges belevenni az elfogadandó intézkedésekről, a teljesítmény indikátorokat tökéletesíteni kell azért, hogy hatékonyabb legyen az EDS és a demokratikus kontroll. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most átadom a szót a bizottságnak. Mondja el véleményét erről a tervezetről. Mikael Doyle úr képviseli a bizottságot, legalábbis azt mondták nekem de la, la commission? Senki nem képviseli a bizottságot? Michael Doyle beszél, szolgálatreform politikai osztály. A 20%-os minimumot jegyeztem fel, 4-es, 5-ös pont esetében azt látom a dokumentumban, hogy 20%-ról van szó a négyes cikk esetében, 16-os módosítás, majd erről lesz megfelelő időben felvilágosítás. Egyébként szerintem nem tettek föl olyan kérdést nekünk, amelyre ma délután kellene válaszolni, de hogyha tévedek, akkor kérem, hogy emlékeztessenek rá. Merci beaucoup. Köszönöm. Ponga úr, szeretne valamit hozzátenni? Sans plus, madame la présidente. Nem. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Elnök, tájékoztatom önöket, hogy a módosítások ládásának határideje június, június 6 szerda 12 óra, és június 19-i ülésünkön fogunk szavazni, az AFET pedig július 10-én szavaz. Nous avons maintenant l'instrument financier pour la promotion de la... Most pedig 10 Tízes pont, a demokrácia és az emberi jogok a világ, világszintű előmozdítása, finanszírozási eszközének létrehozatala. Kacsmerek úr ennek az előadója még nem érkezett meg, úgyhogy áttérnék arra a véleményre, amelynek én vagyok az előadója. 11-es pont. az intézet ajánlások az Egyesült Nemzetek közülésének 67. üléséről, ülésszakásáról. Az AFET a felelős a véleménytervezet előterjesztésért, de hagyomány már, hogy a mi szakbizottságunk és elmondja a véleményét a fejlődés témájában. Átadom a szót magamnak azért, hogy bevezessem az általam javasolt véleményt. A milleniumi célokról van szó, és mint tudják, a milleniumi célok határideje 2015. Ezeknek a céloknak az az érdeme, hogy reflektor fénybe helyezzék a szegénység csökkentését, a gyermekhalandosság csökkentességét, hozzáférést bizonyos szolgáltatásokhoz. 2015 már közeleg, de azt is tudunk el, hogy mit teszünk majd 2015 után. Mit lehet tenni a szegénység csökkentéséért? A politikai lehetőségeket ki kell használni. Mégpedig azt, hogy az ENSZ közgyűlése összegyűl, összeül, a 67. ülésszakról van szó, és itt energikus javaslatokat kell tenni. Mi lehet ez? Vagy a határidőt kitoljuk, azt mondjuk, hogy még mindig érvényesek ezek a célok, de 2015-ig nem sikerül elérnünk, tehát meg kell hosszabbítanunk, vagy leírjuk, hogy mit tudtunk megvalósítani, mit fogunk tudni megvalósítani, vagy pedig lemondunk ezekről a célokról. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság tájékoztat bennünket arról, hogy mit sikerült eddig elérni, és arról is, hogy milyen tárgyalások folytak a 2015-e utáni lépésekről. Azt tudjuk, hogy sok minden hiányzik, ez evidens. 2015 után meg kell változtatnunk a munkamódszereket, és jobban be kell vonnunk a civil társadalmat, magukat, a fejlődő országokat, és létre kell hozni kiemelkedő személyiségek paneljét az ENSZ-ben, akik a regionális egyensúlyt veszik figyelembe, a nők férfiak közti egyensúlyt, és nem csak adományozókból állna ez, hanem a fejlődő országok képviselőből, a kutatókból, civil társadalomból, civil szervezetekből, politikai koncepciót kidolgozókból, vagyis mindazokból, akik fellépnek. Most már szót kell adni azoknak is, akik eddig nem beszéltek, azért, hogy a tényeket megismerjük, hiszen most már több mint 50 éve nyújtunk fejlesztési segít, például Zambiában, ahol semmi nem változott. A válság időszakban, amikor a legtöbb tagállam csökkentette fejlesztési segély hozzájárulását, tudni kell, hogy finanszírozás nélkül nem sikerül elérni a milleniumi célokat ünnepélyesen elköteleztük magunkat arra, hogy új finanszírozást vezetünk be a klímaváltozás elleni harchoz, és ez az új finanszírozás még nem teremtődött meg. Az az érzésem, hogy minimum, hogy a CEU elkötelezze magát arra, hogy tiszteletben tartsa a Rio plusz 20 eredményeit, valamint az római elveket az élelmiszerbiztonságról, harcoljon az élelmiszerekkel való spekuláció ellen, hiszen ez az elmúlt évek egyik legnagyobb kudarca. Nem sikerül szabályoznunk, vagy kiküszöbölnünk a nyersanyagok árakkal való spekulációt, és hosszú távon arra kell törekednünk, hogy a szárazság és az éhénység kapcsolatát megtörjük. A Szahel déli vidékén éhénység van, és ez előre látható volt. Ezt a, az egész lánc reakciót meg kell szüntetnünk. Van még egy másik nagy téma, koordináció erősítése, a fejlesztési segély és a sürgősségi humanitárius segély között. Van egy másik nagy téma. A földek kisajátításának kontrollja. 10 millió hektárt vásárolnak fel évente különböző szereplők, nagy cégek, országok, és a földek kisajátításának áldozatai a fejlődő országok a megművelhető területeiktől megfosztják az ottani termelőket azért, hogy energianövényeket termesztessenek rajtuk. Nincs jogbiztonság, nincs ami védeni az ősonos lakosságot, közben az ő joguk, hogy ezeket a földeket birtokolják. A megállapodásnak kötelezőnek kell lennie, és igen, sürgős ezt bevezetni. Erősíteni kell az ENSZ szerepét a humanitárius segély szétosztásában, valamint az EU-nak külön figyelmet kell fordítani Afrika szarvára, a konfliktusok gyökereit kell megszüntetnünk, valamint az élelmiszer biztonság hiányát. Ki szeretné hozzász, hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Mindaz, amit ön elmondott, teljes mértékben elfogadható a számomra, támogatni tudom azt. Nemrégiben Henning Clark asszonyjal az ENSZ fejlesztés ügyi programjáról folytathatunk eszmecserét, sőt a 2015 utáni időszakról is. Ő elmondta, hogy 2015-ig még nagyobb erőfeszítésekre van szükség a milleniumi fejlesztési célok elérése érdekében. Az egyik ilyen célkitűzés Re azonban különösen oda kell figyelnünk, ez a családtervezés. A családtervezés nagyon fontos téma a jövő szempontjából, ezzel többet kell foglalkoznunk. Az egyik ön által említett témáról is beszéltünk Helen Clark asszonynal, ez a különböző földterületek kisajátítása, ez is hatalmas problémákat okozhat, nagyon komolyan kell ezt vennünk. Itt a szakbizottságban is nagyon komoly figyelmet kell fordítanunk erre a kérdésre, meg kell azt vitatnunk, hiszen ez prioritást élvez a szakbizottságunk szempontjából. Az én frakcióm szerint a milleniumi fejlesztési célokat továbbra is prioritásként kell kezelnünk. A családtervezés témájával is foglalkoznunk kell ezen belül, valamint a földterületek kisajátítását is nagyon közelről meg kell vizsgálnunk. Köszönöm. Nem, Stifler asszony kiért szót. Rövid leszek. Preda úr helyet beszélek, de ezt le fogom rövidíteni. Köszönöm Éva Zsolinak a véleménye minőségét, nagyon jól tükrözi a DEV bizottság véleményét. Preda úr emlékeztet arra, hogy ő a néppárt részéről árnyék jelentéstevő az ENSZ közülés 67. ülésszaka alkalmából a 2015-ös agendát szeretné újra definiálni, figyelembe véve az eddig elért lépéseket, de ezt lerövidítem. Preda úr szerint a D pont a negyedik magas szintű fórumról beszél, amely Buzánban lesz a segélyek hatékonyságáról. Elköteleztük magunkat a partnerekkel, a fejlesztési segély folyósításában, és ez a helyi, az akciók helyi felkarolását is ösztönzi, a donorok gyakorlatának harmonizálását, a szétaprozódás kiküszöbölését és az eredmények hangsúlyozását. A 67. ülésszakot és a kötelezettségek teljesítését aktívan figyelemmel kell kísérnünk, ugyanúgy, ahogy a buzáni csúcsot. A B pontról külön szavazást, a G pontról pedig részenkénti szavazást szeretne a néppárt, de én is elmondanám magam részéről, hogy üdvözlöm Éva Zsoli visszatérését. Szorosan nyomon követtem a választásokat, és nagyra értékeltem bátorságát a kampány során, ami különösen erőszakos, erőteljes volt. Köszönöm. François Muru asszony beszél a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bevezetést a véleménytervezéséhez. A bizottság most kezdett el elmékedni arról, hogy mi is lesz majd 2015 után. A hozzászólásokból is kiderült, hogy milyen prioritásaink vannak a milleniumi célokat illetően. Mi maradt még 2015-ig megvalósítani való? Néhány országban, régióban jelentős előrelépés volt, ezt tudjuk, de más országokban a mutatók nagyon elmaradnak, ami például a családtervezést, az anyák egészségét illeti, de ott van az első cél, a szegénység, az éhénység csökkentése. Sajnos eh, ezek még mindig fontos kihívást jelentenek sok régióban. Másik, még ha el is érnénk a célokat 2015-ig, az egyes cél esetében a szegénységet és az éhénységet csak felére sikerült csökkenteni, tehát fennmaradtak a kihívások 2015 után is jelentős kihívások, csak hogy ezt a két mutatót említsem. A bizottság részéről arra készülünk, hogy egy közleményt állítunk össze jövő év elejére amelyet megelőz majd egy nyilvános konzultáció, ezt a következő hetekben fogjuk meghirdetni. Az ENSZ által folytatott folyamatokat üdvözöljük. A főtitkár arra kérte az ENSZ fejlesztési programját, hogy konzultációkat folytasson a legszegényebb országokkal, ez inkluzív jellegű lesz, és ön is kiemelte, hogy olyan folyamat kell, amely túllép a kormány szereplőkön. Úgy gondoljuk, hogy most nem várakozó állásponton vagyunk, hanem odafigyelünk a konzultációkra és a követendő útra. A mostani összefüggések másak, mint amikor tíz éve elfogadtuk a milleniumi fejlesztési célokat. El kell ismerni, hogy ezeket a célokat a Donor Klub országai fogalmazták meg, az OECD országok képviselői, és most már ez egyetemessé és, és a participáció elvén működővé vált. A bizottság célja az lesz, hogy a tagállamokat összefogja, a tagáll az, és az EU-t azért, hogy közös elvek, megközelítések legyenek a tárgyalások megindításához. Ami a tárgyalásokat illeti, ezek csak jövőre indulnak, talán az ENSZ szeptemberi közülése keretében de addig is van már egy sor dolog, ami beindul, ezeket számot kell vetni. Ön beszélt a Rio Plus 20 konferencia előkészítéséről. Ennek nagyon sok dimenziója lesz, és ezek összefüggnek a 2015. 2015 utáni globális menetrenddel. Ott van a Buzáni konferencia a magas szintű panel eredményei a fejlődésről, az energia mindenkinek panel eredményei, ezek beindulnak, és szerintem részei lesznek a 2015 utáni vitának. A Rio Plus 20 jelenlegi tárgyalását illetően tudjuk, hogy most ez a folyamat kisé fékeződött, leállt, el kell kerülni azt, hogy ha a Rio plusz 20 nem ér el konkrét eredményeket, akkor el kell kerülni azt, hogy ez megzavarja a 2015 -e utáni időszakról tartandó tárgyalásokat. Célunk a fenntartható fejlődés, de oda kell figyelni arra is, hogy mi lesz majd 2015 után. Köszönöm. Köszönöm. A külügyi szolgálat hozzá kíván-e szólni ehhez a jelentéshez? Köszönöm, Krisztin Deperon. A az Egyesült Nemzetekkel foglalkozó tanács tagja vagyok. Most, most próbáljuk kidolgozni az EU prioritásait a következő közgyűlésre. Nagyon örülök a parlament munkájának és ajánlásainak. Pártbeszédet fogunk folytatni a előadóval is, valamint a munkatanár, ahogy mondtuk, most, most kezdtük el kidolgozni a prioritásokat, de egyértelmű, hogy amire önök rávilágítottak, és amire bizottság is rávilágított, az a 2013-ban kezdődő folyamatot eh, előrejelzik. Oszt, osztjuk az, ezeket az aggodalmakat, valamint eh, ide tartozik a klímaváltozás, élelmiszerbiztonság, a legkevésbé fejlett országok, eh, valamint a humanitárius munka, és ebben az összefüggésben hangsúlyt helyezünk a humanitárius elvekre is. Um, erre a munkára. Folyik a munka, és bízok abban, hogy ugyanabba az irányba haladunk. Nagyon jó párbeszéd következtében. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm. A véleményről már ma délután szavazunk, az AFET pedig május 31-én. Utolsó pont pénzügyi eszközökre. Demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása, finanszírozási eszközének létrehozása, Filip Kacsmarek jelentése, de Lisek úr helyettesíti őt. Kérem, hogy terjeszt elő gyorsan ezt a jelentéstervezetet. Okay, this works. Ez a mikrofon úgy tűnik működik. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Kacsmerek úr egyéb elfoglaltságai miatt sajnos nem tud itt lenni ma, ezért engem ér a megtiszteltetés, hogy bemutassam az ő véleménytervezetét, amely a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozatalára vonatkozik. Kacsmerek úr néhány ponton módosította a jogszabálytervezetet, annak érdekében, hogy az tükrözze a szakbizottság álláspontját, és annak elkötelezettségét amellett, hogy fenntarthatóbb módon kell felhasználni az erőforrásokat, harcolni kell a szegénység ellen, és az emberi jogok alapján kell megközelíteni a fejlesztés kérdését. Először is négy témáról szólnék. A elsősorban a civil társadalmi szervezetekről, civil szervezetekről. Ahogyan tudják, ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak az emberi jogok és demokrácia előmozdításában. Kecsmerek, úr nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy ezek szerepét meg kell erősíteni abban, hogy a reformokat támogatni tudják és konszolidálni tudják, megfigyeljék a választásokat, és egyfajta ellenőrző szervezetekként, vagy felügyelő szervezetekként működjenek. A lokális, azaz helyi és regionális szervezeteket kell elsősorban pénzügyileg támogatni, Kácsmerek úr szerint. Másodszorban, ami a választási megfigyeléseket illeti, mint ahogyan tudják, 25%-os a határérték, ami a választásokon való megfigyelők részvételét illeti. Harmadszor az emberi jogok a demokrácia és a demokratikus kormányzás kapcsán mindig fontos minél nagyobb hangsúlyt fektetni ezekre a kérdésekre. Kacsmerek úr a preambuló bekezdésekben is említette ezeket, valamint a kettes cégben. Itt az emberi jogok fontosságát hangsúlyozza, valamint azt, hogy a polgárok részvételét is erősíteni kell. Továbbá utalt arra a arra is, hogy a fejlődés során az emberi jogokat és a szabadságot ki kell teljes mértékben bontakoztatni. Ami a nemzeti parlamentek szerepét illeti, ezekről említést tesz a preambulum bekezdésekben és a kettes cégben, ugyanis ezek fontos szerepet játszanak a függetlenség és a demokratikus függetlenség, illetve demokratikus fejlődésben. Végezetül Kasmerek úr megkért arra, hogy szóljak néhány aggodalmáról is, annak kapcsán, hogy az európai fejlesztési ügyi konszenzus nem érvényesül megfelelő mértékben. Véleménye szerint hozzá kell fűzni a szöveghez, hogy ez mekkora fontosságot élvez. Ez a konszenzus. Köszönöm. Kaiser asszony a Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Két-három pontot szeretnék kiemelni azok közül, amelyeket Kásmán úr javasol, ő most nem lehet jelen, kezemben van az anyaga. Köszöni Kacsmarek úrnak a véleményt. Számára igen jó megközelítés tartalmaz a demokrácia emberi jogi eszközről. De azt is kiemeli, hogy ez az eszköz annak ellenére, hogy nehezen indult, az egyik legsikeresebb volt az EU külpolitikai felépései közül, és hozzájárult mindehez, amikor az arab forradalmakat látjuk, hozzájárult ahhoz, hogy a gondolat, hogy az EU támogatást nyújtson a demokráciához, emelte az EU tekintét a régióban, és ez a civil társadalom, a civil szervezetek hasznára volt, amelyeket saját kormányaik nem fogadták el. Mindez mutatja, hogy az eszköznek fontos a szerepe, és ez a továbbiakban is így lesz. Úgy gondolom, hogy Kösman úr azt is szeretnék kiemelni, hogy az emberi jogi és a demokráciával kapcsolatos politika maradjon a fejlesztési politika középpontjában, de a kereskedelmi politikáiban is, mégpedig erőteljesen. Ezek pozitív aspektusok, figyelembe véve, amit Kacsmarek úr mond, és amit ez az eszköz kifejez. Maradjon meg ez az eszköz. Ezt kiemelem, és most itt Kesmen úr szövegéből kilépek. Az Endowment for Democracy ne lépjen az emberi jogi kezdeményezés helyébe, hanem pótolja a hiányokat, azt, hogy a demokrácia és emberi jogok kezdeményezés néhány területen hiányos, és éppen ezért ki kell pótolni. A helyi társadalom, civil társadalom ezeket kiemeli, és Kasman úr egyetlen egy dolgot kérdőjelezett meg, ez a 25 százalék a szava klímaváltozás megfigyelői missziók számára, ami a választási megfigyelő missziókat illeti, bizonyos plafont kívánunk itt alkalmazni, bár azt mondjuk, hogy ez nem aranyszabály, de azért ne legyen több, mint a 25 százalék, ez több, mint amit a demokrácia, emberi jog esetében alkalmazunk? Honnan jön tulajdonképpen ez a 25 százalék? Ez emelkedést jelent-e? Fentartjuk-e a jelenlegi plafont? Vagy ha nem, ha, fenntartjuk, ha megvan már ez a plafon, fenntartjuk-e? És ezzel nem veszélyeztetünk-e más segélyeket, amelyeket például a civil társadalomnak, a nemzeti parlamenteknek nyújtottunk. Kasman úr Meleg köszönetet mond az előadónak a megkizelítéséért, amely koherens, egyszer mint átfogóan foglalkozik a problémával. Néhány kitérőt tettem. Köszönöm, elnök. Rosszá úr képviseli a bizottságot, megkapja a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Kacsmarek úrnak a jelentést. Ami az eszközt illeti, igen aktuális, és kiegészíti a javaslatok a szövege. Visszatérek a módosításokra, kommentárokra, például De Kaiser asszony kommentárjaira, amelyeket Kasman úr nevében terjesztett elő. Egyetértek azzal, ami elhangzott. A négyes módosításban a E- Európai Demokrácia Alapról beszélünk, de ez még nem létezik, így nem tehetjük egy jogi jellegű szöveg preambulum bekezdései közé, úgyhogy jobb lenne ezt törölni. Ami a 25%-ot illeti, ezt már a régi rendeletben is előirányoztuk, megtartottuk, és Kacsmarek úr ugyan ezt a nyelvezetet használja egyetértünk, a százalék arány plafont jelent, és ez helyén való, figyelembe véve a választási megfigyelő missziók finanszírozását. Ez volt a gyakorlat. Ami a többi módosítást illeti, egyetértünk azzal, amit elhangzott, amit javasoltak, és most más megjegyzésünk nincs. Köszönöm. Köszönöm. Lisek úri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd köszönjem meg a megjegyzéseket és kérdéseket, és megígérhetem, hogy átadom Kacsmerek úrnak ezeket, mert nem vagyok kompetens abban, hogy a válaszokat megadjam. Kacsmarek úr a jelentés szerzője, és én nem szeretném az önök idejét rabolni, átadom az, az önök megjegyzéseit. Köszönöm. Emlékeztetek arra, hogy május 15-17 óra a módosítók leadásának határideje, szavazás pedig június 4-i ülésünkön lesz. A SZAFE pedig július 10-én fog szavazni a jelentésről. Most pedig áttérünk a szavazásra. <coughs> <coughs> vais vous inviter à sortir vos cartes de vote. Kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyájukat. C'est a Nous allons faire un test pour voir que vos cartes fonctionnent. Teszteljük a kártyákat, működnek-e. Megnyitjuk a szavazást. Teszt. Mindenki szavazott? Nem. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 18-an szavaztak. Remek. Madame comment Madame, Madame Costello. D'accord. Madame Costello. Costello asszonynak van mondandója? Sorry, I have a problem with my voting card. Az én szavazókártyám nem igazán működik, műszaki problémám van. Próbáljuk meg még egyszer, kérdez elnök. Megnyitom a szavazást. Ja, Megnyitom a szavazásból. Szavazunk, ismét, teszt. Euh, Akkor mit teszünk? Hozzá számoljuk. Madame Costa. Là, ça marche. Ça marche Oui, c'est oui. T'as un botton de plusz. C'est bon Rendben van. Most működik. Remek, lezárom a szavazást. Bon, donc nous allons procéder au vote sur la réforme de la politique. Akkor most szavazunk a közös halászati politika reformjáról. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most lapozok. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosítás, ez részenkéti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszonkettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös módosítás. Ja, ellenőrizzük az előzőt? Előzőt. Megnyitom a szavazást a 24-es módosításról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig szavazunk elektronikusan a véleményről, a módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva, 19 szavazattal elfogadva. Izabel Lövin asszonynak gratulálunk, Izabel Lövin asszonynak. Tudjuk, hogy mennyire elkötelezte magát a fenntartható halászat mellett. Most pedig tengeren túli országok, területek társulása az EU-hoz. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Nincsenek módosítások itt. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva 18 mellette, egy ellene. Oui, et félicitations. És gratulálunk az előadónak, Ponga úrnak. Most pedig szavazunk az én jelentésemről. A az intézett ajánlások az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 67. ülésszakáról. Az Európai Parlament ajánlásai. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig részenkénti szavazás a kettes módosításról első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig szavazunk elektronikusan a, az egész véleményről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva egyhangulag 19 szavazattal. Voilà. Les votes, c'est fini. Befejeztük a szavazást most el lehet rakni a szavazókártyákat. Euh, most pedig megvizsgáljuk a mandátumot, a három oldalú egyeztetésre szóló mandátumot. Már volt alkalmunk megvitatni március 25-i ülésünkön, a bizottságunk prioritásait a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatosan. Villa úr jelenlétében, ő a fő előadója ennek a témának. Most, hogy a bizottság 2013. évi költségvetés tervezetét nyilvánosságra hozta, és Villa úr is a jelentés tervezetét nyilvánosságra hozta. Itt az idő arra, hogy a bizottságunk elkészítse a véleményét a két dokumentumra válaszolva. Köszönöm, és köszöntöm elnök asszony ebben a különleges klubban. Örülünk, hogy visszatért. Ami a költségvetési helyzetet illeti, eh, beszélgettünk az előadókkal múlt héten előzetesen, és szeretném elkezdeni Leviev úrnak a konstruktív részvételt ebben a folyamatban, aki rengeteg munkát végez ebben a jelentésben, és próbált mindenféle aggodalmakat meghallani. Egyeteművé tettem a múlt heti ülésen, hogy nem örülök a, e, a DCI e, javasolt megszorításainak, tehát a fejlesztési együttműködési eszköz megszorításainak. A fejlesztési bizottságnak meg kell gondolni azt, hogy a DCI elkötelezettségi szintje még mindig 1,3%-kal emelkedik, és a javasolt megszorítás olyan programokat érint, amelyek nem igazán használják ki a egyes eszközöket a projektjeik számára. Ami a negatív prioritásokat illeti, egyetérthetünk megszólításokban bizonyos területeken, mint például Irak, Irán és Jemen, ahol, ahol egyértelmű felvé, átvételi, felvételi problémák vannak. Kérdőre vonom azon, azonban az ázsiai megszorításokat, köz, közép-ázsiaiakat, amelyeket semmiféle hatásaik nincsen, nincsen, és nem is igazolható. Az Európai Bizottság előadása tehát részletesebb magyarázatot kíván az ázsiai megszorításokat illetően. A bizottságnak meg kéne magyaráznia, hogy miért növeli a tematikus programok finanszírozásának növelését a természetes erőforrások terén, <clears throat> hiszen ez kiegészítő forrás. A DMG szektorokban, mint az oktatás és az egészségügy ezeket nem, nem szabad elterelni klímaváltozási cselekményekre. Persze ez nagyon fontos, de nem az oktatás és az egészségügy kárára. Aggaszt engem az administratív kiadások megszorítása technikai segítségekben, az értékelésben és a könyvvizsgálatban. Voltak delegációk külföldön, és felismerték, hogy ezekben az időkben észszerű kell felhasználni a forrásokat. Ezek a tevékenységek eh, szükségesek a könyvvizsgálathoz és az ellenőrzéshez. Eh, a DC2-ben ezzel foglalkozunk, de még nem tudjuk, hogy az, el, az, az alapvető oktatásra fordított 20%-ot hogy használják fel. Fontos tehát az értékelés, és az EU-nak, valamint eh, a tanácsnak és a parlamentnek is fontos, valamint az állampolgároknak, hogy ezt tudjuk. Megjegyezném, hogy a DCI személyi kérdései a 2013-as költségvetésben aggodalomra adnak okot. 2011-ben a bizottság 18 további státusz kívánt 2012-re, annak értelmében, hogy megfelelő pénzügyi kezelést biztosítsunk rengeteg területnek a DC-n belül, azért, hogy megfelelő pénzügyi irányítást biztosíthassunk, és az elszámoltatható legyen. Ezt most a 2011-es 12-es költségvetési tervezetből idé, idéztem, megkérdez, megkérdezném a bizottságot, hogy 50, miért csökkentették ezt 51 fővel a következő költségvetésben. Kérem, hogy ezt igazolják. Nem örülök továbbá a finanszírozási szintek fenntartásának, valamint a készhelyzeti támogatásnak. Az EU olyan eszközöket mobilizál, amelyek folyamatosan nőnek nemzetközi eh, krízisuk, krízisek idején, amely eh, nagyon kiemelkedő jelentőség ezekben a régiókban. Végül, elnök úr, asszony, a módosítások határideje szerda, én pedig számos módosítást szeretnék benyújtani olyan területeken, amelyek szerintem nem foglalkoztunk még. Kérem a képviselőket tehát, hogy változtassuk meg esetleg ezt a határidőt, és hogy vannak-e más módosítások. Köszönöm, elnök asszony. Merci beaucoup. La parole est... Köszönöm. Cortez Lászra úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2013-as költségvetés célja természetesen mindenek előtt az, hogy csökkentsük a szegénységet, mégpedig a fenntartható fejlődés előmozdításával. Mindebben a növekedés a legfontosabb szempont, azt hiszem ebben mindannyian egyetérthetünk. Az Európai Uniónak természetesen igazodnia kell a jövőbeni külső segítségnyújtásra vonatkozó költségvetéshez is, remélhetőleg ez nagy lelkűen alakul majd. Egyetértünk a jelentéstevővel, ami a bizottság előzetes költségvetési tervezetére vonatkozik, a fejlesztési eszköz vonatkozásában. A 2012-es költségvetés alatt van az összeg, amely 2013-ra szólna, Mindeközben úgy gondoljuk, hogy fontos a társadalmi kohézió és a szegénység területén előrelépéseket elérnünk, és más donorokkal is együtt kell működnünk a hatékonyság elérése érdekében. Továbbá a szocialisták frakciója úgy gondolja, hogy aktív finanszírozási mechanizmusokra van szükség a kisebb projektek esetében, mégpedig együttműködve a szereplőkkel, együttműködve a kis- és középvállalatokkal és a nem kormányzati szereplőkkel. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a projektek finanszírozása során, és úgy gondoljuk szükséges a koherencia megteremtése, tekintettel az éghajlat változás elleni küzdelemre irányuló eszközre is. Ezért, úgy, ezért üdvözöljük azt a javaslatot, hogy több pénzt fordítsunk az említettekre, és szeretnénk a bizottságot említ, emlékeztetni az Európai Unió által meghatározott prioritásokra ezen a területen, valamint azt az, arra az ígéretre, hogy 2005-ben, arra az ígéretre, amelyet 2005-ben tettek, hogy az eszközök, források 20%-át az egészségügyre kell fordítani, valamint az oktatásra, miközben különös hangsúlyt kell fektetni a milleniumi fejlesztési célokra, amelyeket még mindig nem értünk el. Úgy gondolom, a konszenzusról szóló dokumentum kell, hogy legyen a mérvadó dokumentum a további együttműködés szempontjából, különösen ami az egészségügyet és a, az oktatást illeti. A bizottságot arra szólítjuk fel, hogy gondoskodjon arra, arról, hogy a fejlesztés politikai eszköz továbbra is maradjon hatékony, ahol az egészségügynek és az oktatásnak különösen fontos szerepet kell biztosítani, de nemek közötti egyenlőség és az AIDS és a HIV vírus elleni küzdelem is fontos szerepet kell, hogy kapjon. Mission. Köszönöm a bizottsági Nem tudom, hogy ki van itt a bizottság részéről. Carlo Eich úr, vagy Jana Vladislava asszony, vagy Várd Wallstön úr. Azért ne essen el, van időnk. Excusez le retard, parce que... Elnézést a késésért. Először is a 2013-as költségvetés ügyrendi kérdés. A kollega elmondta önnek, hogy milyen kérdéseket tettem föl? Igen. Minden elmondod nekem. A 2013-as költségvetés sajátos, ez az utolsó költségvetés a több éves pénzügyi terven kereten belül. A második pedig, hogy ez megszigorítások költségvetése, mint minden tagállamban mi is erre töregettünk, és ez főleg a kifizetési irányzatokra vonatkozik. Szeretnénk megőrizni a pénzügyi tervezést, programozást, de a prioritásokat is, amelyeket már meghatároztunk. Prioritást élvez a környezet, védelem, a klímaváltozás. 45,9 milliót szenteltünk erre a programozott részből, a másik a szomszédság, a déli szomszédság, és itt tisztelbe tartottuk a kötelezettségeket, amelyeket Tavaly az arab tavasz idején tettünk. Viszont más programokat szűkítenünk kellett, és ehhez egy olyan módszert alkalmaztunk, amely főleg az felhasználási, az abszorciós részre vonatkozik. Minden programot elemeztünk, főként azokat, amelyek esetében a RAL fennmaradó kötelezettség vállalás magas, mert még szerződéseket kell kötni, vagy már megtörtént a szerződéskötés, de ki kell fizetni. Például Ázsiában, Latin Amerikában fel használási problémák voltak, mert a harmadik országok nem érdekeltek, vagy nincs kapacitásuk efféle dolgokra. Ami a költségvetés szigorítást illeti, a kifizetési előirányzatokat vetük figyelembe, de a jogi kötelezettségvállalásoknak eleget teszünk, ez így lesz jövőre is, de jövőre valószínűleg lesznek kiigazítások az igazi szükségletek alapján. Akkor viszont átcsoportosításokkal élünk, ha szükséges. Ami pedig az Ázsia Közép-Amerika sort illeti, itt az abszorciós felhasználási probléma szintén fennáll, valamint volt egy közlemény, az Agenda for Change jegyében, úgyhogy egyre inkább kilépünk ezekből a programokból, és ennek megfelelően próbáltunk igazításokkal élni. Ami az auditálást, értékelést, ellenőrzést illeti, A négyes fejezet esetében itt külön auditálási és értékelési sor van, többi esetben ez már a programokban szerepel, vagyis egyre inkább az operatív kifizetések, támogatások részét képezi mindez, és nem külön sort szentelünk ennek a műveletnek. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. 30 másodpercet várunk. Mr. Mitchell, you have the uh, floor. Thank you, Chairperson. Um, just one... Köszönöm, elnök asszony. Egy technikai gondom van. Úgy tűnik, hogy ha délig nem érkeznek be, 16-án délig nem érkeznek be a módosítások, akkor azt nem lehet lefordítani. 17-én, amikor szót kértem, eh, nem fogok eh, tudni rá reagálni. Kérem szépen, hogy fogadják el a 16-ai határidőt megértettem a bizottság álláspontját, és megértem hogy azt, hogy fontos, hogy óvatosan kell a forrásainkat felhasználni a jelen körülményekben. Nem értem azt azonban, mivel hogy már több éve ebben a helyzetben vagyunk, hogy 2012-ben a bizottság miért kért további státuszokat azért, hogy megfelelő pénzügyi biztosítást nyújtson DC programeknek, ez szerepelt a 2012-es költségvetésben. Miért vágta ezt vissza utána 51-jel? Ez azt jelenti, hogy akkor nem lesz nekik elegendő pénzügyi irányításuk és elszámoltatásuk. Megmagyarázná, hogy hogyan lehet egyik évről a másikra ekkora végletek között mozogni? vár, várhatunk is hasonlókra a következő években. Merci beaucoup. Donc, je... Köszönöm szépen. Emlékeztetek rá, módosítások leadásának határideje, határideje május 17-12 óra. Kérdezem, hogy a bizottság... Alors, excusez-moi, j'ai mal compris. Je... Elnézést, rosszul értettem. Nem tudunk egy napot adni még, Mitchell úr kedvéért, hanem május 16-12 óra Mitchell úr viszont feltett egy konkrét kérdést a bizottságnak. Szeretné tudni, hogy a, mire hoztak létre még 17 posztot. Erről szeretne pontosítást hallani Mitchell úr. Bon, euh, si on comprend bien, il s'agit... Ha jól értjük, 17 posztról van szó, amelyet három éve hoztunk létre a Food Facility számára. És ez most már le is zárult. Ezek csak idéglenes posztok voltak, három évre hoztuk létre őket, és most már nem is léteznek. Ezeket delegált szerződéses munkatársaknak neveztünk, de már nincsenek meg ezek a posztok, mert csak idéglenes posztok voltak. Elnök eh, asszony, nem igazán értek egyet. Én voltam az eh, készenléti élelmiszerrendelet előadó. 2011-ben a bizottság 11, 18 eh, teljes munkaidős státusz kért 12, 2012-re azért, hogy megfelelően kezelelhesse a helyi DCI projekteket. Ez szerepel a 2011-es költségvetési tervezetben. Miért ö, ö, szüntetnek most meg 51 állást? Nekem ez teljesen érthetetlen ilyen rövid időn belül. Euh, Önök szeretne erre válaszolni, vagyis tud erre válaszolni? Van a birtokában olyan elem, amely alapján válaszolni tud. Ezeket a posztokat a kis összegű projektek kezelésére hozták létre. Hogyha most nem tudja a választ, akkor esetleg írásban elküldeni nekünk a titkárságnak? Ha megengedi, írásban válaszolnék, mert nem látom pontosan, hogy Mitchell úr milyen posztokról beszél. Elnök rendben, egyetértünk akkor ezzel a elintézés móddal. Ezt a pontot befejeztük, most pedig Monsieur Sörensen. Sörensen úr, kérem üljön ide körünkbe. C'est ça, hein, Cyril Nous allons maintenant aborder un point très important. Most egy rendkívül fontos és aktuális pontról beszélünk, tájékozódásunk céljából az ECO főigazgatóság beszél nekünk a Szíriában meglévő humanitárius válságról és a szíriai menekültek helyzetéről. Külpolitika szempontjából fő kérdés ez, és tudjuk azt is, hogy Assad el-Bashar öli a saját lakosságát, és nagyon sok menekült van. Aggodalommal kérdezzük, hogy a szíriai menekülteknek mi a sorsa azoknak, akik Törökországba mentek át, Jordániába, és még Irakba is. Nagyon örülök, hogy Szörönszen úr itt van, és tájékoztat bennünket a helyzetről. Felteszem a kérdést, a humanitárius segítségünk ezt jól alkalmazzák? Mit irányoztak elő? Hogyan kívánják megsegíteni a kollektív tehetetlenségünk mártírjainak helyzetét? Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy visszatért és aktív szerepet vállalt, és nem csak saját hazájában ennek nagyon örülünk a bizottság részéről is. Pont rámutatott egy olyan aggodalomra, amit szerintem mindenki oszt. Látjuk, hogy mi történik, elretten minket a legutóbbi jelentések Szíriából, nem adnak okot optimizmusra. Megfigyelők olyan fejleményről beszélnek, amely polgárháborús helyzetet vázol fel. Szerintem nem lehetne így leírni, de egyértelmű, hogy rossz irányba halad. Van egy konfliktus, amely nagyon sok, a társadalom nagyon sok elemét ugrasztja össze, és nagyon sok megfigyelő, tapasztalt megfigyelők, akik ott éltek, és ismerték a helyzetet a múltban is, azt mondják nekünk, hogy nagyon lehez, nehéz lesz ezt a helyzetet visszafordítani. Visszafordíthatatlanul sodródnak a, az elhúzódó válsághelyzet felé. Humanitáriusként én itt nem igazán választhatok oldalt, hiszen a lehető legsemlegesebbnek kell maradnunk, nem mintha ezt nekünk tetszene nem szeretnénk semlegesek maradni, de humanitáriusként mindenképpen függetleneknek kell maradnunk, mert abban hiszünk, hogy cselekedeteinknek van szüksége erre a semlegességre azért, hogy hozzáférhessünk. Ez nem azt jelenti, hogy óvatlanul járunk el a politikai eseményeket illetően, de szeretnénk meggyőzni a különféle feleket a konfliktusban, hogy az ECO képviselőiként olyan küldetésünk van, ami miatt nekik nem kell aggódniuk, mert követjük a függetlenség és semlegesség zászlaját, és egy, engedjék meg nekünk, hogy felmérjük a szükségleteket, engedjenek hozzá az információhoz, tőlünk nem kell félni, nekünk nincs más célunk. Ez egy nagyon nehéz feladat, biztosíthatom önöket, nagyon nehéz, hiszen gyanakvóak mindenhol. Elmondtam, hogy én visszatartom saját személyes véleményemet, nem mondom el, ezt mindig így teszek, amikor a Genfi szíriai nagykövetel beszélek, és amikor a szíriai kormány képviselővel tárgyalunk, azért, hogy a lakosságnak a humanitárius segélyt eljuthassuk, és mégis azt mondják, hogy maguk humanitáriusok ö, saját célokkal érkeznek, ö, hogyan bízhatunk meg abba, hogy nem fognak beavatkozni és így tovább. Bonyolult ö, a helyzet, korábban az önök állásfoglalásai által ösztönözve, meg azért is, mert úgy éreztük, hogy a dolgok nem fejlődnek eléggé gyorsan a humanitárius területen, és majd el is magyarázom, hogy miért. Úgy éreztük, hogy az adományozók kicsit visszatartják magukat, és ennek az volt az oka, hogy tudniuk kell, azért vonakodtak, mert Szírián belül már több éve ott dolgoztak. Szíriának nagyon, Szíria nagyon büszke a hagyományára, hogy befogadja az iraki menekülteket, gondoskodik róla a palasztinokról is. Ebben az országban, amely most polgárháború felé haz, uh, halad, hatalmas menekült társ, társadalom van. Van ott 200 ezer iraki, akikről az ENSZ menekültügyi szervezete gondoskodik, félmillió palesztin, akik Damaszkusz környékén laknak, akikről az UNRWA gondoskodik, és ezek az emberek is a mi feladatunk. Bármely lépés, amit megteszünk abban, hogy tárgyaljunk a szíriaiakkal, és rávegyük őket arra, hogy tegyenek valamit saját népükért, az valamiféle kockázatot jelenthet a menekültjeikre is. Ezért volt ilyen nehéz elkezdeni munkát, hiszen ez visszatartotta a humanitáriusokat. Úgy próbáltunk ezt elintézni, hogy elmondjuk az, az UNOK-nak, az Arab Ligának és az IOC-nek is, hogy meg kell találni annak a módját, hogy nyomást gyakoroljunk a szírkormányra, ezt nyilvánosá kell tenni, meg kell nyitnunk a humanitárius ösvényt a politikai ösvény mellett. De a kettőt nem szabad összezavarni. Az volt az a pillanat, amikor támogatást kaptunk nagyon sok fontos politikai szereplőtől, és létrehozhattuk a Szír Humanitárius Fórumot, amely először néhány hónappal ezelőtt találkozott, vagy majd másodszor három héttel ezelőtt Genfben. El kell mondanom, hogy a pohár vagy félig üres, vagy félig tele van, nem mondhatom azt, hogy hatalmas sikert arattak, de feljegyeztem azt a tényt, hogy valahányszor ez a fórum összejött kétszer, mégis ö, ott hagyta lábnyomát, amely lehetővé tette, hogy a humanitárius fronton előre léphessünk. Az első ülés nagyon érdekes volt. A szíriai barátaink nem igazán szívesen vettek részt ö, tárgyalások után, ö, de a kulisszák mögötti tárgyalások után mégis részt vettek, és 24 órával a fórum megkezdése előtt Valerie Amos el tudott utazni Damaszkuszba, és hozzájutott az, emlékeznek az itt készült fotókra, eljutott Hamzba és Darába, ahol a bombázások zajlottak. Ez volt az első nyitás a humanitáriusok felé, ha figyelmen kívül hagyjuk a szíriai félholdot a nemzetközi, nemzeti szervezetet, és annak a nagyon szerény műveleteit, bár szeretném ezt elintézni, elismerni, nagyon szerény módon tudtak lépni, mert nagyon kevésé féltek hozzá a az egyes területekhez, de ez, az AIM az nagyon fontos előrelépést tett nem eh, elnökölünk egy ilyen folyamat, eh, folyamatot, a Krisztalina politikai főnököm segítsége nélkül. Azért döntöttünk úgy, hogy az alapligával együtt eh, menedzseljük ezt, hogy megnyugtassuk az ENSZ családot is, hogy nem egyedül, egyedül dolgoznak, és ebben a tekintetben sikerült némi nyitást elérünk. A második ülés, amely három hete zajlott, lehetővé tette, hogy értékeljük, hogy az szükségelemző misszió elindulhasson. Ha bejutunk Szíriába, és fogalmunk sincs ar- arról, hogy hol vannak az emberek, és milyen szükségletek vannak, hány kórházat bombáztak le, mi történt az egyes területeken, annak az a kockázata, hogy segítségünket rossz irányba tereljük olyan helyükre, ahol kevésbé van rá szükség, és sokkal inkább elkötelezett lehet a konfliktus iránt. Ez a csapdája a humanitárius segélynek, ezt el kell kerülni. Ezért kell nagyon fontos, nagyon alapos elemzés. Elmondom még egyszer, a félig üres vagy félig tele pohár problémáját beengedtek minket, illetve az ocsát engedték be, és annak szakértőit, akik felmérést végeztek, őket elkísérte a szírkormány, megmutatták, de találkozhattak az ellenzék képviselőivel is, és létrehoztak egy elemzést, elkészítettek egy elemzést, amelyet benyújtottak, elküldött, elküldték a szírkormánynak aláírásra, és amikor ez a második humanitárius fórum zajlott, visszajött az üzenet arról, hogy igen, elismerjük, azt, hogy humanitárius szükséghelyzet van, amely különféle, az ország különböző részein legalább millió embert érint. Először ismerték el ezt maguktól, a szírkormány részéről. Ez nem megoldás, persze. Ezt fe, megfelelő hozzáféréssel kell utókövetni. És ez nem pénzkérdése. Az önök segítségével már legalább 3 millió, majd később 7 millió e- eurót e- elkötöttünk, ezt további 10 millió követte, és amikor jobban hozzáférünk az országhoz, akkor újra eljövünk Önökhöz e, a szükséghelyzeti keretek felhasználása érdekében, azért, hogy biztosíthassuk, hogy az áruk bejuthassanak Szíria különböző részeibe. ez továbbra is nagyon szerény segítség. Van azonban jó hírünk, amely a hétvégén, amelyet a hétvégén kaptunk, attól az úrtól, akit Valery Amos kine, kinevezett, Advan Gucsa, aki a korábbi a, a damaszkuszi, az ENSZ menekültügyi szervezetének damaszkuszi korábbi vezetője, és a tunisziai külügyminiszter volt rövid ideig, ő nagyon jó szakértője a szíri ügyeknek, tudja, hogy miről beszél, én keveset tudok, ő nagyon sokkal többet tud erről. Ő azt mondta nekünk, folyosói tárgyalásokon Genfben, azt mondta, hogy ne, ne vonuljanak be nagy erőkkel, erő, e, időre van szükség, hadd beszéljek a szírekkel, és így tovább. Elvégezte a munkáját, és kisebb áttörést ért el abban a tekintetben, hogy az ENSZ, OCSA és egyéb adományozók regionális irodákat nyithatnak különféle vár, városokban, Hamsban, Dálában, Bidbirben és más helyeken. Nagyon lassan nyílik meg a szír kormány, nincsenek túl magas reményeim, hiszen a helyzet továbbra is nagyon bonyolult, de legalább látom, hogy ezek a nagyon elkötelezett következetes erőfeszítések az neutralitás terén valamiféle eredményt produkálnak. Azt szeretnénk elérni, hogy minden sokkal gyorsabban történjen. És ha valakinek lenne egy varázspálcája, amivel suhint, és akkor bejutunk, megnyithatjuk a folyosókat és a puf, pufferzónákat, semleges zónákat. Az nagyon érdekes lenne, de a valóság az, és ezt el kell fogadnunk, hogy ez nem megy ilyen könnyen. Számomra ez az a jel, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon kiegyensúlyozottnak, megfigyelőnek kell lennünk, nem szabad nyomulni, nem szabad abba a csapdába esni, hogy politikát csináljunk a humanitárius segítségből, mert ha ez megtörténik, az a kormány, amely továbbra is nagyon kontrollálja az elosztási központokat és a szár, szállítást, be fogja zárni az ajtót, nem csak nekünk, hanem egy, számos egyéb szereplő előtt is. Szívesen válaszolok az önök kérdéseire, szívesen tájékoztatom önöket. Nagyon sok munkatársamnak álmatlan éjszakát okoz a helyzet, és a biztosom folyamatosan hív, hívja a szereplőket a térségben. Hiszek abban, hogy nagyon szűkösvényen haladunk a politika és a semlegesség között azért, hogy megtaláljuk ezt az egyensúlyt, de csak, csak így tudunk bármit elérni. Vannak embereink a szír menekült központok környékén, őket ellátják Jordániában, támogatjuk azokat az embereket, akik Jordániában átmennek, valamint akik Libanonba átlépnek. Felajánlásokat tettünk a török kormánynak is, hogy befogadjuk őket, el kell ismérnem a szomszédos országok erőfeszítéseit, hiszen nagyon-nagyon jól bántak ezekkel az emberekkel. Ez nem jelenti azt, hogy nekik nincsenek saját problémáik, hiszen van rengeteg, elég nagy nyomás alatt vannak, de mi is ott vagyunk, és tudjuk őket segíteni. Ők is részt vesznek a Szír Humanitárius Fórum munkáiban. Egy utolsó megjegyzésem lenne még, elmondanám, hogy szemben a politikai vitákkal a biztonsági tanácsban, ahol tudják, hogy a biztonsági tanács különféle tagjai miféle álláspontot foglaltak el. Az volt a tapasztalatom, hogy a kínaiakkal, oroszokkal folytatott tárgyalások hasznosak voltak. Ők nem igazán szeretnék, hogyha rosszabbodna a helyzet. Nem tudjuk, hogy mit értek el, miként lehet ezt a helyzetet elérni de elmondanám itt, hogy a kínai és különösen az oroszok humanitárius segítsége nagyon hathatós volt, eljutatták az üzenetet a humanitárius elképzeléseknek megfelelően. Ezt akartam önöknek elmondani röviden, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Nagyon szépen köszönöm. Kaiser asszony következik. Parancsoljon. Köszönöm, köszönöm, uram, az erőfeszítéseket. Úgy gondolom, hogy az önök stratégiája mégpedig az, hogy a humanitárius segítséget a politikától elválasszák, az egyetlen út, mert a demokratikus Szíria felé vezető út igen hosszú, ezt kell majd követni, követniük az embereknek, és az egyszerű, gyors megoldás regionális katasztrofához vezetne. Odafigyeltem arra, vagyis megragadott az, hogy Szírián belül ma a humanitárius segítség szempontjából történt néhány pozitív lépés, és ön azt mondta, hogy a donorok, az adományozók irodát nyújthat, nyithatnak Omszba és más helyen. Ezt megerősítené? Milyen természetű ez a segítségnyújtás? Mert ön elosztó központokról beszélt, és az orvosi segítség és a készpénz, hát erre is szükség van az embereknek. Ez milyen természetű? Másodszorban nagy erőfeszítést tett azért, hogy a szíriai kormányt is megkeresse, és felhívja a figyelmet az önök missziójának fontosságára. Mi a helyzet a többi országgal? Gomes asszonyal nemrégen Libanonba a Több, körülbelül 20 ezer szír menekült van ott, például Omsz térségében, mert Oms nagyon közel van a libanoni határhoz. A Mikati kormány lehetővé tette, hogy körülbelül tízezer menekült regisztráltassa magát az északi határon, de ezt nem tette meg, és nem is akar segítséget nyújtani nem engedi meg, hogy a Bekka völgyében körülbelül ugyanennyi szíriai menekült regisztrálja magát. Tudjuk, hogy Bashar al-Assad párti, a kormány és a Hezbollah egy része vagy fele is a szíriai kormányhoz közel áll, közben a menekültek nagy része politikai menekült, és pár nappal ezelőtt Triboliban összetűzések voltak két halottal. A menekülteket fogadó családoknak segíteni kellene, vagy meg kellene nyugtatni őket, éppen azért, hogy ne legyenek politikai összetűzések. A Mikatti kormányt illetően ő egyébként a libanoni miniszterelnök, de Szulimán elnöknek is ez a véleménye, tehát mindketten azt gondolják, mikor Mikati úr a parlamentbe jött, megkérdeztük, hogy mit tehetünk, mit tudunk önnek segíteni, hiszen nagyon nagy teherező. Azt mondta, hogy nem kell segíteni, mindent megteszünk, és a Beka völgyébe szinte senki nincs, de ez nem így van hogyan közelítenek a többi kormányhoz, és hogyan alakul ez a probléma másút. Elnök, köszönöm. Ivo Fágel úré a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, úgy látom, szlovén tolmácsolás is rendelkezésre áll, éppen ezért az anyanyelvemen szeretnék felszólalni. Én is örülök annak, hogy ismét a körünkben üldvözölhetjük Önt, elnök asszony, noha kívántam volna Önnek, hogy sikeres legyen, de hát sikeres is volt. Köszönjük szépen a szerepvállalását. Először is szeretnék csatlakozni ahhoz, amit de Kaiser asszony mondott. Én is úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ön valahol távolságot tart a politikától. Tartok azonban attól, hogy túl nagy távolságot tartunk a politikai kérdésektől szériában, mi, európai politikusokként, és mi, európai parlamentként ugyanúgy. Az, ahogy mi megítéljük a helyzetet és az általunk alkotott vélemény sokszor csak a felszínen mozog, Felszínes információk, sztereotípiák alapján alkotunk sokszor véleményt. Az arab tavasz eseményei alapján ítélkezünk, és mindeközben megfeledkezünk arról, hogy ezek az országok, ahol kibontakozott ez az arab tavasz, ezek száma korlátozott, és hát van, ahol még mindig tavasz van, van, ahol pedig időközben már beköve, beköszöntött a tél is. Megfeledkezünk tehát arról, hogy sok esetben egészen más helyzet alakult ki ezen államokban az arab tavaszhoz képest. Éppen ezért fontos volna, hogy az Európai Parlament pontosabb elemzéseket végezzen a szíriai helyzettel kapcsolatosan. Népszerűbb ma a rezsim brutalitásáról beszélni, és azt követelni, hogy ez a rezsim mielőbb kerüljön el a vezető pozícióból, a vezető székből. Sokkal nehezebb feladat azonban az, hogy a szír válság természetével foglalkozzunk, és ezt értsük meg. Sokszor nem akarjuk megérteni azt, hogy Szíria más jellegű, mint azok az országok, ahol hasonló válságok bontakoztak ki. Múlt héten eh, az Európai Parlament delegációja Izraelbe utazott, én is részt vettem ezen az úton, és ott egy nagyon érdekes megbeszélésünk volt az izraeli külügyminiszter egyik képviselőjével, aki a különböző eh, felekezetek közötti kapcsolatokért felel. Tehát eh, egy egykori Knesset taggal beszéltünk, és amit ő megfogalmazott, úgymond üzenetként az Európai Parlament küldöttsége felé, az volt, hogy mindenek előtt azzal kell tisztában lennünk, hogy Szíriában mi is fog történni az ottani rezsim bukása után. Mi lesz majd az egyes kisebbségek sorsa például, azon kisebbségek sorsa, amelyek ilyen-olyan okból kifolyólag jelenleg támogatják a hatalmon lévő rezsimet. Világos volt, hogy ő tudja, miről beszél, és világos volt, hogy okkal vannak ilyen aggájai. Úgy tűnik, a külügyminisztérium is egészen tudatosan döntött amellett, hogy őt jelölik ki partnerként az Európai Parlamenttel folytatott megbeszélések alkalmával. Tehát összességében nem vagyunk elég objektívek, amikor Szíriáról beszélünk, és amikor arról beszélünk, hogy milyen külső eh, tényezők vannak, amelyek befolyásolják a helyzetet, Szaudarábia, Katar, Törökország, mindezen országoknak saját érdekeik vannak Szíriában, és saját játszmát játszanak, ez természetesen nagymértékben befolyásolja a szíriai helyzetet. Továbbá azt láthatjuk, hogy polgárháború van kialakulóban, amely a szunitek és síták közötti vallási konfliktus nak ígérkezik, és emellett a nagyhatalmak stratégiai célkitűzéseket próbálnak érvényre juttatni, mindannyian tudjuk, hogy kire gondolok. Nézzük csak meg Kínát és Oroszországot az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az Egyesült Államok állnak, valamint más szereplők is. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem fair, hogyha a problémák megoldását csak azokra hagyjuk, akik humanitárius segítségnyújtással foglalkoznak, gondolok tehát azokra a szolgálatokra, ügynökségekre, amelyek ezt a munkát végzik. A szíriai helyzet napról napra súlyosabb. Egyébként tudatosan hagytam ki az eddigi felszólalásomból az alkaidát. Az alkaida támadásai ott már nyilvánvalóvá váltak. Nem a kormány támadja meg úgymond önmagát, hanem más szereplőkről van itt szó. Különféle információkhoz jutottam hozzá, ezek mind-mind aggasztóak. Úgy gondolom, fontos utána járnunk ezeknek a tényeknek, információknak, hogyha mi európai parlamentként, európai politikusokként felelősségteljesen akarunk cselekedni. És hogyha mi Európa részéről a világpolitikát világban, a világpolitikai szintére szeretnénk szerephez jutni. Végezetül pedig szeretném elismerésemet kifejezni az Európai Bizottság, valamint a Humanitárius Segítségnyújtás Főigazgatóságának, és az ön munkáját is szeretném megköszönni, hiszen ön nagyon érzékletesen tudatta velünk az ön üzenetét, azt, hogy miről hogyan vélekedik a dolgokról, és azt, hogy milyen körülmények között kell a munkáját végeznie. Úgy gondolom, a mi munkánk még csak most kezdődik. Köszönöm. Monsieur Mitchell. Köszönöm, Mitchell úr. Thank you, President. I, I can be very brief. I, I don't know what we... What... Köszönöm, elnök asszony. Nem tudom, milyen értéket tudnánk hozzáadni a tájékoztatáshoz. Nagyon nehéz a helyzet. Talán jelezhetnék azt, hogy van-e mit tehet a parlament valami olyasmit, amit még nem tettek meg. Az a gond, és ezt láttuk már Jugoszlávia helyzetében is, amikor NATO bevonult, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bevonuljuk, és kikényszerítsük a békét. Úgy tűnik nekem, hogy a legtöbbet azon a területen tehetjünk, hogy elő, előidézzük a megfelelést a tűzszünettel. Propagandát indíthatunk mindkét oldalon meg kell nézni, hogy meg kell nézni, hogy mi történik, mi történhet azért, hogy a helyreállíthassuk a tűzszünetet, ilyen humanitárius segély, hogyan lehetne azt jobban eljutatni a megfelelő helyekre. Tájékoztatna arról, hogy mi történik a szomszédos állam, államokkal, említette Libanon, Törökországot, milyen szükségleteik vannak, milyen segítséget kaptak, mit, ad, mit adhatunk még, hogyan működik ez az egész. Köszönöm szépen. Monsieur Cortés Lastra, vous Cortés Lastra úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is rövidre foghatom mondandómat. Az ECO főigazgatóság illetékese humanitárius folyosóról beszélt. Ez egy nagyon fontos opció. Csatlakozni tudunk hozzá, abban az értelemben, hogy mi is úgy véljük, hogy meg kell nyitni ezt a humanitárius folyosót. Úgy gondolom, egy ENSZ határozatra van szükség, amelynek révén az országok többsége támogatja ezt a megközelítést. A biztonsági tanácsban Kína és Oroszország blokkolt ezt a lehetőséget. De erkölcsi felelősségünk van abban, hogy az ENSZ közgyűlésének a döntését végrehajtsuk. Erkölcsi felelősségünk van, de ennek nem teszünk eleget. Az egész szíriai válságban egyébként Oroszország nagyon fontos szerepet játszik, még fontosabb szerepet játszik, mint Kína. Ezért a következőt szeretném kérdezni. Oroszország valószínűleg kulcs szereplő ebben az egészben, illetve a kérdésem pontosabban az, hogy ezt a kulcs figurát felhasználhatjuk-e arra, hogy elérjük ennek a folyosónak a megnyitását. Ön említette, hogy Kínával, Oroszországgal beszélünk, megvizsgáljuk, mit tehetünk ezen a téren, és a politikai és humanitárius kérdéseket ketté választjuk. A kérdésem az, amikor Oroszországgal tárgyalnak, mi a helyzet annak a lehetőségnek a kapcsán, hogy velük együtt megnyissunk egy ilyen humanitárius folyosót, hiszen itt a teremben mindannyian egyetértünk abban, hogy erre a folyosóra szükség van. Én is szeretnék föltenni egy-két kérdést. A dokumentuma szerint 55 ezer menekült van már szét szúródva Törökországban, Libanonban, Jordániában, sőt, még Irakban is. Ez nagy migrációs áramlat olyan régiók felé, amelyek szegények és nem rendelkeznek például egészségügyi struktúrákkal. Tudom, hogy segítség nyújtás történt, de Franciaország csak 600 takarót küldött, igen szerény ez a segítségnyújtás. Szeretném tudni, hogy az ECO az ENSZ-szel együtt odafigyele arra, hogy legyenek igazi táborok megfelelő szolgáltatásokkal ez szerencsétlen emberek számára, akik a halál elől menekültek, és megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak-e nekik, a gyermekek számára oktatást, ki felelős ezekért a táborokért, és a mi bizottságunk meglátogathatja ott ezeket a menekülteket. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az igen jó feltett kérdéseket, megpróbálok néhány választ adni, de vannak olyan válaszok, amelyek nek nem vagyok a birtokában, mert még nincs világos válasz. Ha megengedik. Értsék meg, hogy én humanitárius kérdésekkel foglalkozom, de nem azért, mert én nem akarok politikáról beszélni, hanem mert mindig odafigyeltem erre, és a saját érdekemben áll az, hogy a két fellépést külön tartsam, szétválasszam. Kofi Annan béketervének hat pontja volt, ez politikai művelet. A negyedik pont a humanitárius segítségre vonatkozott. Tehát ha akarom, ha nem, részese vagyok ennek a műveletnek, és a humanitárius közösségben nem csak mi vagyunk, hanem a Vörös Kereszt is, az ENSZ, Ocsa, stb. És Kofi Annan tervét támogattuk, az ő munkája mindenképpen hasznos volt, nagyon nehéz körülmények között dolgozott. Beszéljünk a politikáról, hiszen önök feltették a kérdést. A híres tehát tartják, nem tartják? Látjuk, hogy mi történik ott a helyszínen, nem tartják be, de azért van egy politikai fejlemény, mert az ENSZ megfigyelői már érkezőben vannak, ha 300-an lesznek, a számok ezt mutatják, akkor lehet némi reményünk arra, hogy ha ott vannak a helyszínen a megfigyelők, akkor tehetnek is valamit. Kínaiakról és az oroszokról beszéltek önök. Magán megjegyzéseim lehetnek arról, hogy mi volt a hozzáállásuk a biztonsági tanácsban, de ami a humanitárius teret illető, tudjuk, hogy milyen volt a hozzáállásuk a biztonsági tanácsban, viszont talán emiatt humanitárius téren nagyon befogadóak voltak, és Assadnak és kormányának át is adtak néhány üzenetet, nem véletlen, hogy néhány megbeszélés után történt egy bizonyos nyitás. Nem azért, mert Sörensen úr mond valamit, hanem azért, hogy azok, akik hitelesebbek, tekintélyük van, néhány szálat mozgatnak. De ez nem azt jelenti, hogy én egyetértek az ő politikájuk minden aspektusával. Kaiser asszony feltett egy kérdést arra, hogy Radoán útjával mit tárgyaltak a hétvégén. Megerősíthetem, hogy itt arról van szó, hogy négy irodát kívánnak Ilip, Bedaraba, Omszpa és Dajelszorba nyitni. És az expatriáltak, és ott lesznek nem csak a helyiek, akik nem teljesen függetlenek, hanem reméljük, hogy lesznek külsősök is, akik függetlenebb módon tekintenek az eseményekre. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, állandó kapcsolatban állunk velük. Remélem, vagyis úgy látom, hogy az ajtó most éppen kinyílóban van, ami a szomszédos kormányokat illeti. Néhány szóban világos, hogy a nagyköveteink, a delegáció vezetők állandó párbeszédet folytatnak líbiai, jordán, török kormányjal, a három országgal erőteljes támogatást nyújtottunk. Itt Beka völgyére gondolok. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával és a Menekültügyi Főbiztossággal, valamint néhány NGO-val együtt dolgozunk, három millióra emeljük a finanszírozásunkat a Beka völgyében, azért, hogy egészségügyi és oktatási segítséget nyújtsunk. Utóbbit a gyermekeknek. Megfelelően tudják, reméljük a pénzt elkölteni, és hogyha van további kérés, akkor odafigyelünk erre, mert megvan a tervezésünk, úgyhogy jelen vagyunk. Jordániában is emeltük a támogatást néhány táborban, ottani táborban. Törökországban egy kicsit más a helyzet, mert az elején török barátaink nem akarták azt mondani, hogy humanitárius válság van a területükön, de azért beindították a Monitoring Information Center-t, a MIKET, és négy tagállam hozzájárult, az osztrákok küldtek egy tábori kórházat, a franciák, olaszok, négy tagállam ment a helyszínre, és Törökország hálás. Hogyha humanitárius segítséget kérnek, akkor készen állunk arra, hogy ezt el is küldjük. A líbiai helyzet, mint ahogy ön mondta, rendkívül bonyolult. Amit ott teszünk, az azt jelenti, hogy mértékkel kell ott dolgoznunk, nem lehet világá kürtölni, hogy ott sok probléma van, konfliktus, pedig van etnikai egyéb probléma, konfliktus a Hezbollával is, a bocsánat, Libanonról beszélek, Líbiát mondtam, de Libanonról beszélek. Ezt szorosan figyelemmel kísérjük napról napra, és az onnan érkező jelentések alapján úgy gondoljuk, hogyha azt akarják, hogy többet tegyünk, akkor meg is fognak minket keresni. Ennek alapján most visszatérek a politikai aspektusokra. A parlamenthez hasonlóan úgy gondolom, hogy ez politikai szerv. Nem elég a humanitárius oldalról beszélni, hanem a politikai célokról is, viszont nem én vagyok a legjobb helyzetben ahhoz, hogy erről beszéljek, és nem is könnyíteni meg a helyzetemet, ha így tennék. Számunkra fontos, hogy láthatóak legyünk kívülről, mégpedig úgy, mint semleges szereplők. És valóban erőfeszítést teszünk azért, hogy semlegesek maradjunk ebben a konfliktusban. Weigel úr elmondta, hogy sok szereplője van ennek a válságnak, sokan lépnek közbe, nem csak benfentes módon folynak a dolgok, de én, mint humanitárius szakember, erről nem nyilatkoznék, meghívhatnak esetleg valaki mást, aki erről felvilágosítást ad. Elnök, köszönöm szépen szörenszen úr.